Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, illetve a LIBE szakbizottság képviselői, üdvözlök mindenkit. Folytassuk a munkát a ma délelőtti ülésünk után, és kövessük a napirendet. 11-es napirendi pont következik amely a magyar elnökség következtetései a bel- és igazságügy területére vonatkozóan, illetve a menekültügyi dossziékról fogunk szólni. A későbbiekben ez nagyon fontos részét képezi a LIBE szakbizottság heti munkájának, hiszen a magyar elnökség következtetéseit fogjuk meghallgatni. A magyar elnökség vezette az Európai Unió tanácsát ebben a fél évben, és itt van ma a köreinkben a magyar kormány két illetékes tagja, üdvözöljük önök, őket. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, megtiszteltetés számunkra, hogy itt vannak, és várjuk a magyar elnökség következtetéseit. Navracsis Tibor részéről, aki miniszterelnök helyettes, közigazgatás és igazságügyi miniszter, majd pedig Pintér Sándor, belügyminiszter szavait fogjuk meghallgatni. Miniszterelnök helyettes úr, Navracsis úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, Tisztelt asszonyok és képviselő urak! Fél évvel ezelőtt, 2011. január 26-án volt lehetőségem az Önök bizottsága előtt beszámolni a célkitűzéseinkről, elnökségi célkitűzéseinkről, és fél év elteltével most a magyar elnökségi időszak végén örömmel Mondhatom önöknek, hogy a fő elnökségi célkitűzéseinket elértük, teljesítettük azokat a célokat, amelyeket elterveztünk. Ha megengedik, akkor néhányat előjáróban említenék, és aztán utána természetesen a hátralévő időben várom a kérdéseiket, és válaszolok ezekre. Mi, amikor a, az Európai Uniós elnökségi célkitűzéseinket az igazságügyi területen megfogalmaztuk, akkor elsődleges szempontként az emberi tényezőt, az unió polgárainak szolgálatát állítottuk középpontba. Mindannyian egy polgárbarát, polgárközeli Európában akarunk élni. Ennek a célnak az elérése érdekében a magyar elnökség minden lehetséges eszközt igénybe vett, és bátran állíthatom, sikerrel jártunk. Az uniós polgárok jogainak fokozott tiszteletben tartását a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta az alapjogi karta biztosítja. A kartában biztosított jogok érvényesülésének áttekintése segít minket az abban rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználásában, és a további esetleges intézkedések meghatározásában. Éppen ezért politikai vitát kezdeményeztünk a januári informális tanácsülésen arról, hogy az unió politikai intézményei elsősorban a tanács mivel tudja az alapjogi védelmi szint következetes biztosítását garantálni. Ebben a kérdéskörben májusban formális tanácsi következtetéseket fogadtunk el. Emellett pedig az alapjogi karta alkalmazásával kapcsolatos irányelveket hagytunk jóvá a tanács számára. az uniós polgárok számára az unió tevékenységét és az uniós együttműködésből fakadó előnyöket teszi kézzelfoghatóbbá, ha az unió cselekvése célzottan, koherens módon és az uniós polgárok közelében, azaz mindennapjaik során megragadható. Az uniós polgárság ilyen módon történő közösségiesítése nem csak azt jelenti, hogy az abból fakadó jogok az uniós jog értelmében elérhetők és kikényszeríthetők, hanem kifejezésre juttatja az uniós polgárok egyfajta közösségét is, amely nem csak politikai és jogi, hanem értékközösség is az integráció jelenlegi keretei között. Ezt a kérdést az Európai Bizottság az uniós állampolgárságról szóló jelentése mentén vitattuk meg, ugyancsak a januári informális tanácsülésen. Az alapjogvédelemhez kapcsolódik az Európai Uniónak az Európai Emberi Jogi Egyezményhez történő csatlakozásának ügye is. Kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk a csatlakozási folyamat elősegítésének és nyomon követésének, mely önmagában is kifejezi, hogy az Európai Unió saját magát és intézményeit is aláveti az európai alapjogi követelményeknek. A magyar elnökség alatt került sor az utolsó szakértői szintű tárgyalások lezárására, így út nyílhat a csatlakozáshoz kötődő belső jogszabályok megtárgyalására és elfogadására. A bűncselekmények áldozatainak segítését a magyar elnökség ugyancsak prioritásként kezelte. Ennek keretében Magyarország márciusban konferenciát rendezett Budapesten, amelynek az volt a célkitűzése, hogy meghatározza az áldozatvédelem fő problémaköreit, majd megoldási javaslatokat vázoljon fel. Magyarország az itt elhangzottak figyelembevételével elkészítette az áldozatvédelmi ütemtervre vonatkozó javaslatát, hogy útmutatást és irányvonalat szabjon az Európai Unió tanácsának, valamint hozzájáruljon uniós szinten egy hatékony és magas színvonalú áldozatsegítő rendszer felépítéséhez. Ezt a dokumentumot a múlt heti bel- és igazságügyi tanácsülés budapesti ütemterv néven el is fogadta a gyermekek jogainak minél szélesebb körű védelme, így különösen a bűncselekmények áldozataivá válásuk megakadályozása mindenek fölött álló közös érdek. A többi tagállamhoz hasonlóan Magyarország is nagy hangsúlyt és különös figyelmet szentelt a témakörnek. A gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása elleni küzdelemről szóló kerethatározat hatályon kívül helyezése, és annak a Lanzaroti egyezménnyel összhangban történő korszerű újraszabályozása fontos helyet foglalt el a spanyol, belga, magyar trióprogramban. A korábbi elnökségek munkáját folytatva a magyar elnökség megkezdte az Európai Parlamenttel a trialógus egyeztetéseket. Ennek a javaslatnak a kapcsán Külön szeretném kiemelni, hogy mind az Európai Parlament jelentéstevőjének, Angelili képviselőasszonynak és kollégáinak, mind a magyar elnökség nevében tárgyaló kollégáknak az időt és fáradtságot nem kímélő elkötelezettségének eredménye, hogy a megegyezés küszöbén állunk, és minden reményünk megvan arra, hogy a jogalkotási eljárást még a magyar elnökségi periódus során sikerüljön lezárni. A kisebbségek védelme, a szegénységben élők felkarolása, így kiemelten a romák helyzetének érdemi javítása szintén elsőbséget élvező témakör volt a magyar elnökség számára. A Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák uniós keretrendszeréről szóló bizottsági közleményről májusban tanácsi következtetést sikerült elfogadni, amivel a tagállamok politikai elköteleződésüket fejezték ki az európai keretben való részvételre. Az adatvédelem körében egyrészt a személyes adatok védelmére vonatkozó egységes, új jogi eszköz létrehozásának előmozdítását tűztük ki célul egy több rendezvényen átívelő adatvédelmi projekttel, és az Európai Bizottság adatvédelmi közleményének napirenden tartásával. A magyar elnökség ezen a téren is elérte kitűzött célját. A bizottsági közleményre válaszul sikerült elfogadni a tanácsi következtetéseket, és reményeink szerint a holnap kezdődő, a jövőbeli adatvédelmi kihívásokkal foglalkozó szakértői konferencia is rendkívül előremutató lesz. E körben szintén meg kell említeni, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok között a személyes adatok védelméről szóló megállapodás tárgyalása is megkezdődött. A tárgyalásokat a különböző tanácsi formációkban figyelemmel kísértük. A büntetőeljárás során biztosított garanciák ügye mind a belga, mind a magyar elnökség számára kiemelten fontos célkitűzés volt, amelynek keretében a jogokról való tájékoztatásról szóló irányelvjavaslatot kiemelt módon kezelte a magyar elnökség. Az Európai Parlamenttel folytatott trialógusok során, amelyet az Európai Parlament részéről Birgit Zippel vezetett, sok kérdésben sikerült egyetértésre jutni, azonban a javaslattal még foglalkozni kell. Úgy vélem, hogy már kevés választ el minket attól, hogy a tanács és az Európai Parlament számára is megfelelő szövegjavaslatot fogadjunk el, ehhez még további egyeztetésekre és további rugalmasságra van szükség mindkét fél részéről. Én úgy gondolom, hogy az eddigi kompromisszumokra koncentráló magatartás nagyon előremutató volt az Európai Parlament részéről is. Arra kérem önöket, hogy a jövőben is, ha lehet, segítsenek nekünk abban, hogy eredményt érjünk el ezen a területen. Külön figyelmet szenteltünk az európai nyomozati határozat tárgyalásának folytatására is, amelyet a belga elnökségtől igen kidolgozott formában vettünk át. A 2011. június 10-i tanácsülésen sikerült a javaslat általános részében megállapodni, így a lengyel elnökségnek úgy tudjuk a javaslatot átadni, hogy már csak a különös nyomozati cselekmények kapcsán kell a szövegről tárgyalni. Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelvjavaslatot szintén folyamatosan napirenden tartottuk. Áprilisban konferenciát rendeztünk a témában, és a 2011. június 10-i tanácsülésen sikerült a dosszié vonatkozásában általános megközelítést elérnünk. A polgári igazságügyi együttműködés terén az öröklési rendelet tárgyában, tárgyalásában jelentős előrehaladást tűztünk ki célul. Különösen fontos ennek a témakörnek a továbbvitele, hiszen a javaslat fő vívmányaként megteremti az öröklési ügyekben meghozatalra kerülő határozatok tagállamok közötti szabad forgalmát. A rendelet így megkönnyíti, gyorsabbá és költségkímélőbbé teszi, majd az örökösök és egyéb érdekeltek hagyatékkal kapcsolatos határokon átnyúló igényérvényesítését. Olyan eszköz, mely az uniós polgárok érdekében történő szabályalkotást kézzelfoghatóan példázza. A dosszié tárgyalása során figyelemmel kellett lenni, hogy az érdemben megkönnyítse a polgárok öröklési ügyekkel kapcsolatos jogérvényesítését, és ahol csak lehet, kiküszöbölje a párhuzamos jogi eljárások szükségességét, másfelől pedig arra, hogy az ne érintse azon jogterületeket, amelyeknek szabályozása a tagállamok nemzeti kompetenciájába tartozik. Erőfeszítéseinket sikerkoronázta. A rendelettervezet tárgyalását a bel- és igazságügyi tanács ülésén politikai kompromisszumcsomag elfogadásával zártuk a polgári és kereskedelmi tárgyú ítéletek kölcsönös elismeréséről és végrehajtásáról és a joghatóságról szóló rendelet, az úgynevezett Brüsszel egy javaslat módosítását szintén kiemelt módon kezelte a magyar elnökség. Az intenzív szakértői munka eredményeként a szöveg első olvasatos megtárgyalását követően elkészült egy elnökségi szövegtervezet, amely a további kodifikációs munka alapjául szolgálhat. Tisztelt kollégák! Örömmel jelentem ki, hogy a magyar elnökség ideje alatt több igazságügyi dosszié vonatkozásában igen jelentős előrehaladás sikerült elérnünk. Köszönöm valamennyi tagállamnak és a parlamentnek a magyar elnökség céljainak elérése érdekében nyújtott segítségét és szakmai támogatását. Ugyancsak köszönöm a spanyol és a belga elnökségnek, hiszen ők voltak a trió megelőző elnökségi feladatot ellátó tagállamai, hogy ilyen kiváló munkát végeztek, és ezzel mi jól előre készített dossziét vehettünk át tőlük, és vihettük sikerre ezeket az ügyeket. A munka folytatásához sok sikert és kitartást kívánok a lengyel, dán, ciprusi triónak. Ezúton kívánom biztosítani a soron következő elnökségeket Magyarország együttműködéséről és támogatásáról. Önöknek pedig köszönöm a segítséget és a támogatást. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you, Minister Navraxis, for the presentation. Köszönöm szépen, Navracsics miniszter úr, ezt az előadást, és köszönöm, hogy ennyire jól betartotta az időt. Ez segíteni fog bennünket, mert eh, mindkét minisztert meghallgatjuk ma délután, és a kérdésekkel, illetve előadásokkal együtt 1 óra 30 percünk van, tehát 4 óra 30 percig van időnk, és utána a szakbizottságban szavazás kezdődik. Több kezdeményezésről, ahogy ez szokott lenni. A szavazáson tehát az európai parlamenti képviselők vesznek részt, és ők ezt a dátumot, ezt az időpontot a menetrendjükhöz igazították. Tehát azt javaslom, hogy hallgassuk meg most a belügyminiszter urat, Pintér Sándor urat, és utána lehet kérdéseket majd feltenni egy első körben. Először a koordinátorok tesznek fel kérdéseket minden egyes politikai frakciótól, és utána pedig a többi képviselő is felteheti a kérdéseit a második fordulóban, miután meghallgattuk a, választ, a válaszokat mindkét miniszter úrtól. Így tudjuk a másfél órát hatékonyan beosztani, hogy meg tudjuk beszélni, meg tudjuk vitatni az ő előadásaikat. Tehát akkor Pintér úr, most önnek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Megtiszteltetés számomra, hogy ismét önök előtt lehetek, és ismét elmondhatom, hogy magyar elnökség mire készült múlt időben, és mi az, amit végrehajtott belőle. Célkitűzéseinket ismerték, hisz egészen pontosan megfogalmaztuk, és elmondtam önöknek, ezek közül is kiemelkedő voltak a prioritásaink. Szeretném előre bocsátani azt, hogy ez az első hármas elnökségnek a vége a Lisszaboni változásokat követően, és így nekünk nem csak a korábbi menetrend szerint kellett végezni a munkánkat, hanem az új Lisszaboni elvárásoknak megfelelően szorosabban együttműködve az elődeinkkel, és szorosabban együttműködve a parlamenttel is, önökkel is. Nagyobb figyelmet kellett fordítanunk mindenre. És itt szeretném előzetesen is megköszönni azt a munkát, amelyet közösen végeztünk, amelyben az önök segítségét is élveztük. A prioritásainkat a szervezett bűnödés elleni harccal kezdtük. A szervezett bűnödés elleni harccal, mert 2000 óta, a 2000. év óta a stokholmi program után nem volt senki, aki ezzel foglalkozzon külön, kiemelten az unión belül. Nem tudtuk áttekinteni azokat a társadalmi változások okozta szervezett bűnözői változásokat, amelyek bekövetkeztek. Nem tudtuk áttekinteni a gazdasági válság okozta szervezett bűnözési módszereknek a változásait. Mi megtettük ezt, elvégeztük ezt a munkát, és ennek a munkának az eredményét az előzetes terveinknek megfelelően egy könyvben és egy CD lemezben is megfogalmaztuk és megírtuk. Ebbe az Európai Unió szinte valamennyi országa részt vett, részt vett a tapasztalataival, a rendőrségi munkájával, tudósaival, és így együtt könnyen tudtuk összeállítani ezt a könyvet, amely a legjobb gyakorlatok elvét is tartalmazza. És ezt az eredményt szeretném átadni a parlamentnek. Itt képletesen átadom Agvillár úrnak egy példányba a könyvet is, meg átadom a CD-t is, természetesen több példányunk van belőle. Ez egyben a bizalmat is jelenti, amelyet szerettünk volna a tanács és a parlament között kiépíteni és elmélyíteni, amely a titkos iratok betekintését is jelentette, és itt szeretnék visszatérni még a bevezetőm során Coelho úrnak a felvetésére, hogy a magyar, együtt, magyar elnökségnél kéri a tanács együttműködésének a fokozott figyelembevételét, különösen a titkos, ira, titkos iratok tekintetében is, ugye ami annak idején felmerült a román-bulgár csatlakozás titkosítása során. Azt hiszem, azt az egyedi esetet is sikerült megoldani, de úgy gondolom, hogy közelebb léptünk annak a tekintetében is, hogy ezek a titkos iratok a parlament képviselői számára elérhetőek legyenek. Másik eh, terület a szervezett bűnözésen belül a számítógépes bűncselekmények területére koncentrálódott, és itt szeretném megemlíteni azt, hogy tíz esztendővel ezelőtt 2001-ben Budapesten az Európai Tanácsi Konvenció született, amely kimondta, hogy hogyan és milyen módon várja el az Unió a számítógépes bűnözés elleni küzdelmet. Ehhez nem csak az uniós tagországok, más tagországok is csatlakoztak, és mintegy 40 tagország parafálta már ezt a szerződést. Sajnálatos azonban, hogy még 10 Európai Uniós ország nem, tehát most kérem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy saját országuknál nézzék meg, hogy ebbe a számítógépes képes bűnözésben megtették-e már azokat a lépéseket, amely mind a parafáláshoz, mind pedig a ratifikáláshoz nélkülözhetetlenek. Kiemelten szerepelt a szervezett bűnözés elleni területen még a PNR egyezményeknek az előbrevitele. Úgy érzem, hogy jelentős előrelépés volt. Három területen foglalkoztunk a kérdéssel, Ausztráliával, Kanadával és az Egyesült Államok tekintetében. A Ausztrál eh, tekintetben úgy gondolom, hogy egész közel van a megállapodás. A Kanadával még nem, és az Egyesült Államokkal történő egyesség az azt gondolom, hogy további tárgyalásokat fog még igényelni. Kiemelném még a Prümi egyezménynek, a Prümi határozatoknak a végrehajtási kérdését is, Ebben is sikerült előrelépni, amikor átvettük az elnökséget, ugye a három esetből 8-8 tagország, itt a új lenyomat közös bevitele és ellenőrzése, a közlekedési nyilvántartások ellenőrzése és a DNS nyilvántartások ellenőrzésén 8 tagország vett részt. Most elmondhatjuk, hogy 15 tagország az, amelyik mind a három esetben már kapcsolódik a Prüni Egyezményhez, és augusztusban, illetve az év második felében még további kapcsolódások várhatóak. A terrorizmusra is felhívtuk a figyelmet, és ezt továbbra is szeretném ezt a figyelmet fenntartani, hisz a szeptember 11-i New Yorki terrortámadásnak az év, tizedik évfordulja közeledik, és kiegészült még egy dologgal, ugye, Osama Bin Ladennek a Egyesült Államok irányából történő megsemmisítése tekintetében. Itt szeptemberre nagyon oda kell figyelnünk valamennyiünknek, információcserére felhívtuk a, tag, a tagországok figyelmét, és remélem, hogy ez az információcsere megfelelő módon fog működni, és meg tudjuk előzni, hogy ebben a esetben bármilyen negatív következménye legyen. A Schengeni térség bővítéséről is beszéltünk. A Schengeni térség bővítésébe, hát nagy hullám völgyek és hullámhegyek voltak, amikor a prioritásaink közé felvettük, azt gondoltuk egyik legkönnyebben teljesíthető feladat lesz. Aztán decemberben voltak problémák, mert Bulgária a technikai teljesítésbe egy kicsit lemaradt, majd eh, februárban jött ugye egy levél a francia és a német belügyminiszter úrtól, hogy mással is hozzáköti ezt a Schengeni csatlakozási elvet, és azt gondolom, hogy utána ismét egy lendületet kapott ez az egész, mert Bulgária március 15-ére teljesítette a technikai elvárásokat, és a tanács erőteljes munkájának eredményeképpen odáig jutottunk, hogy az utolsó belügyi igazságügyi tanácsülésen elfogadtunk egy közös tanácsi következtetést, amelynek eredményeképpen szeptemberben ismételten áttekintik a technikai kapcsolat megvan, a technikai célkitűzéseket teljesítették az országok, ezt a Sevál elfogadta, és a nagy kérdésünk az az, ugye, hogy az igazságügyi kapcsolati rendszert, ezt hogy fogja majd teljesíteni, ezt is egy pár tagország tekinti át. Meggyőződésem, hogy szeptemberben eredményre tudjuk venni ezt a célkitűzésenket is. A Schengen egy más kérdésben is felvetődött, hogy milyen szigorítások szükségesek Schengen területén ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a Schengeni elvárás és a Schengeni egyezmény. Meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak, az Európai Unió állampolgárainak egyik legnagyobb vívmánya az, hogy szabadon mozoghatnak az unió területén. Ezt a vívmányt meggyőződésem, hogy nem szabad feladni, viszont át kell tekinteni, hogy hogyan lehet a vívmány megtartása mellett kivédeni azokat a veszélyeket, amely jelen pillanatban több esetben már megjelent a Schengeni határok miatt. Mindez egy új kihívás, és remélem, hogy ezt az új kihívást is megfelelő módon fogjuk tudni majd a későbbiekben kezelni, mi tagországként, és a lengyelek pedig elnökként. Itt a kihívásnak nagy kérdése volt ugye az észak-afrikai eseménysorozat, amely Líbia, Tunézia és Egyiptom tekintetébe jelent meg. Itt úgy gondolom, hogy ki kell emelnünk azt, hogy egy rendkívül gyors és hatékony válaszok születtek itt az Unióba. Ugye szeretném elmondani, hogy rendkívüli gyorsasággal aktivizáltuk a monitoring és információs központot, a rövidtávú intézkedéseket megtettük annak érdekében, hogy kezeljük ezt a helyzetet. Jelentős anyagi támogatást adtunk a déli államoknak, kiemelkedően Olaszországnak ahhoz, hogy megfelelő módon tudja a illegális migránsokat és a menekülteket kezelni. Ez összességében mintegy 100 millió eurót tesz ki minden területen. Tehát úgy gondoltuk, hogy a rövidtávú és gyors intézkedéseket megtettük, és a Frontex bevetésére is olyan gyorsasággal és olyan módon került sor, hogy sok tekintetben elismerésre méltónak találták. A máltai menekült helyzetről külön kellett beszélni, Máltának az ország nagyságához képest rendkívüli migrációs nyomást kellett elérni. Ennek a kezelésére egy szolidaritási elvet léptettünk életben, amely szolidaritási elv eredményeképpen 1014 főt vittek tovább az ország, a Európai Uniós tagországok más országba, könnyítve ezzel Málta helyzetét. A relokációra is sor került elsősorban Csád irányába, ahol 174 eh, csádi állampolgárt sikerült visszavinni. És ne felejtkezzünk meg arról se, arról a rendkívüli intézkedéssorozatról, ahol az uniós állampolgárok kimentésére tettünk különféle eh, tevékenységeket, így repülőgépet biztosítottunk, hogy az uniós állampolgárok hazatérjenek, és végezetül az az elnökség arra is odafigyelt, hogy az uniónak megfelelő képviselete maradjon például Líbiába. Ez azt jelentette, hogy bár az összes követség bezárt, a elnökséget a magyar külképviselet, a magyar diplomácia végig képviselte, és jelen pillanatban is a helyszínen van. A amikor megkezdtük a beszélgetést, és először a célkitűzésekről beszéltük, ugye akkor Görögország volt a legnagyobb problémánk. A történelem, mint ahogy láttuk, ezt felülírta a legnagyobb problémából. Már ugye Ciprus, Málta és Olaszország került az előtérbe. Mindezek figyelembe vételével ugye van egy rendkívül feladatunk, ez a menekült ügyi kérdéskör, amelynek határideje is van, a Stockholmi program 2012-t határoz meg abban, hogy a 2012-ig ebbe eredményt kell elérnünk. Részeredményeink vannak. A Bel- és Igazságügyi Tanács április 11-i ülésén a huzamos tartózkodói jogállásról szóló irányelv módosítását elfogadta. Ezt mi eredményként könyveljük el, és remélem önök is annak tekintik. Jelentős előrelépés történt a kvalifikációs irányelv módosításáról szóló javaslat kapcsán is. Úgy tudom, hogy a háromoldalú egyeztetés megtörtént, parlamenttel is megtörtént az egyeztetés, és reményeink szerint a jövő héten ez reményeink szerint, hangsúlyozom, elfogadásra kerül. Külön kell beszélni a Dublini rendeletről. A Dublini rendelet tervezetével, ugye, hogy a Dublini rendelet felfüggesztésére kerüljön sor. Ez a mi elnökségünk ideje alatt. Itt elsősorban azt gondolom, hogy a líbiai, észak-afrikai események mentén is nem következett be. Azonban hozzá kell tenni, hogy egyes tagországok önmérsékletet tanúsítottak, így Magyarország is, és például Görögországra, Ciprusra és Máltára nem küldtünk vissza a Dublini rendelet értelmezése alapján senkit. Külön kell szólni az Eurodac rendeletről. Az Eurodac rendeletnél egy tagország hiányában a tanácsnak egyöntetű az álláspontja, és ezt sikerült elfogadtatni most már a bizottsággal is, hogy a Eurodac rendelet eh, figyelembevételével a bűnüldözési szervek bele nézhessenek az Eurodac nyilvántartásba, és szükség esetén a bűnüldözéshez, a megfelelő adatokhoz hozzájussanak, Természetesen tudjuk, hogy ezt nem tudja a tanács és a bizottság önállóan megoldani, ehhez kérem majd az önök segítségét. A áttelepítési dossziéval is foglalkoztunk. A januári Libe beli bemutatkozó beszédem kapcsán adát válaszommal összhangban igyekeztünk áthidaló kompromisszumos megoldást kínálni, és úgy gondolom, hogy Tavares úr a portugál területről ezzel a kezdeményezéssel a későbbiekben elégedett lesz. Az Európa Menekültügyi Támogatási Hivatal az 19-én, június 19-én feláll, és megkezdi a működését, és a, jól emlékszem, a Sargentini úrnak volt egy kérése a prioritások elmondása idején, mert úgy mondotta, hogy idáig volt különféle elemzés, de döntés nem, ez a eredményként tekinthető és döntésnek tekinthető. Tehát mindezek figyelembe vételével még a legális migrációról kell szót tennünk. itt az egységes engedély kérdéséről. Én nagyon bízom abban, sőt, itt van egy módosításom is, hogy június 22-én az utolsó eh, megbeszélésen közül közel kerültünk a megállapodáshoz, és ez az a reményemet eh, növeli, hogy a jövő hét folyamán az informális trialógus egyeztetések eredményre is fognak vezetni. A vállalaton belüli áthelyezésről kellett még szót váltanunk, a vállalaton belül áthelyezés tűnt a legegyszerűbb kérdésnek, hisz minden tagország szerette volna, hogyha ez bekövetkezik, mert mindenki szeretné, hogyha a multinacionális cégeknek a fejlődése a területén bekövetkezik. Sajnos el kell mondjunk, hogy itt a vállalaton belül áthelyezésekről bár előre haladtunk, de a végleges megoldást nem tudtuk elérni. A koncepció kialakult, de nincs végleges döntés. A szezonális munkavállalókról szóló területen ugyan ez a helyzet. Tehát az illegális migrációval szembeni összehangolt fellépés érdekében kidolgoztuk az Unió új visszafogási stratégiáját, és ezt a stratégiát június 9-én a tanács elfoglalta. Van még egy sarkalatos kérdés, a Frontex rendeletnek a kérdése. A Frontex rendeletet ugye többszörösen áttekintettük, Tudom, hogy kiemelten foglalkozott vele a parlament is, és az első szövegtervezethez mindegy 300 módosítást készített. A 300 módosításból 103 jutott a tanács elé, ebből a 103-ból munkatársaink segítségével, a közös megegyezés segítségével mintegy százat sikerült megoldani. Három van még, amit nem sikerült. Nagyon bízom benne, hogy ebbe a háromban a közeljövőben a parlamenttel megfelelően módon egyességre fogunk jutni. Összességében ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer köszönöm az együttműködésüket, köszönöm a támogatásukat, és remélem, hogy önök is eredményesnek ítélik a munkánkat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az előadást, Pintér úr, és az első körben Mindenkit arra kérek, hogy be tudjuk tartani az időt, az időkereteket, ami a, amelyek a rendelkezésünkre állnak, hogy figyeljen oda a felhasznált időre. Mindkét miniszter a rendelkezésünkre bocsátott ezeket az információkat. Most arra kérnék tehát mindenkit, hogy kettő percben, maximum kettő percben tegye fel a kérdését. Így lenne tehát az első kérdéskör, majd pedig a második körben pedig a koordinátorok után szóló képviselők. Először a néppárt képviselője fog szólni, Sógor úr, ha jól értem, parancsoljon. Megköszönöm a néppárti frakció nevében is Navracsics és Pintér miniszterelnöknek a beszámolót, a magyar elnökségnek a munkát, és a kérdésemre Pintér miniszter úr válaszolt Schengen kapcsán szeptember, úgyhogy több kérdésem nincsen, további jó munkát kívánok. Köszönöm. Thank you. Now. Köszönjük. Morász úr következik a szocialista frakció képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Én arra számítottam, hogy az előző kérdés hosszabb lesz, és így akkor elő tudom készíteni a saját kérdésemet, de nem baj. Először is szeretném megköszönni mindkét miniszter úrnak a munkát, és azt hiszem, hogy a politikai álláspontunktól függetlenül mondhatom, hogy a bel- és igazságügyi területen ez volt az egyik legintenzívebb időszak, ami most túl vagyunk, ezt mindannyian tudjuk. Nem kívánok végigmenni az összes kérdésen, egy-két aggályt kívánok felvetni, amely még megvan a magyar elnökség végén. Két területre koncentrálnék. Az egyik ami, ami frakciónkat jobban foglalkoztatja, az az Európai Védelmi Rendelet, meglepődtünk azon, hogy a tanács nem áll készen arra, hogy az irányelvel kapcsolatban előrébb lépjen. Ugye világos, hogy a parlament nagyon komolyan vette a felelősségét, elfogadta a hatókör korlátozását, tehát csak a bűnügyekre korlátozzuk ezt, és a miniszter úr tudja, hogy szavaztunk ma a LIBE és a FAM, tehát a Nőügyi Bizottságban, és szavaztunk arról is, hogy a második olvasatra rátérjünk. Nyilvánvaló, hogy azok az állampolgárok, akik szeretnék látni ezt a védelmi rendeletet, arra várnak, hogy most megtapasztalhassák, hogy nem pazaroltuk el a felhasznált időt, és nem az intézmény közi nézeteltérések áldozataivá válunk, hanem valóban előre lépünk. És azt is számi, arra is számítottak, hogy ezzel kapcsolatban a parlament zöggenőmentesen előre tud lépni. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban nagyon kíváncsi volnék arra, hogy önnek mi a véleménye tehát azt reméltük, hogy ez a munka lezárul sikeresen, és ezt mégsem sikerült elérni. Tudom, hogy vannak más kollégák is, akik a menekültügy, illetve a leges migrációról kívánnak beszélni. A menekültügyel kapcsolatban tennék fel egy kérdést Pintér úrnak, mert ő említette a menekültügyi csomagot, ha jól értettem. Nagyra becsüljük azt a munkát, amelyet elvégeztek, de emellett a frakciónak van egy aggája a menekültügyi csomaggal kapcsolatban. Itt mi minőségi jogszabályokat szeretnénk látni 2012-ig, de 2012 azt hiszem nagyon szoros határidő. Ugye nyilván nem csak ez az elnökség dolgozik, hanem majd még jönnek további elnökségek, ez nem konkrétan a magyar elnökség feladata. Több elnökség sajnos nagyon kevés előrelépést tudott elérni a csomag kapcsán, és a mi frakciónk minőségi eredményt szeretne a kvalifikációs és eljárási irányelvek kapcsán, az Eurodak kapcsán, és ezzel kapcsolatban kérném a véleményét, és szeretném megköszönni a munkát, az információt, az illegális bevándorlási csomagon. Legalább valami előrelépést sikerült elérni, tehát ez pozitívum. Mrs. Weber. Weber asszony következik a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a két miniszter úrnak, hogy eljöttek, és köszönöm az előadásokat is. Nyilván érthető, hogy az általuk elért eredményekre összpontosítottak, én viszont szeretném az aggájainkat elmondani itt a magyar elnökség végén. Vannak még megoldatlan kérdések, nyitott kérdések. És azt hiszem, hogy elgondolkozhatunk azon, hogy vajon a következő elnökség mit fog ezzel kezdeni, tehát hogy mi az önök elnökségének az öröksége. Én azt mondanám, hogy például a gyermekek védelme az Angelili jelentés ügyében még az az igazság, hogy messze vagyunk a megállapodástól, sőt épp ellenkezőleg nagyon kemény kérdések vannak még, amelyeket meg kell vitatni, és nagyra becsülnénk, hogyha a tanács rugalmas lenne. Korábban már beszéltünk arról, hogy az egyelő bánásmód tehát ugye a fai, vallási, nemzeti és egyéb hovatartozástól független nől egyelő bánásmód jár az állampolgároknak, és ebben a témában nem történt semmi előrelépés a magyar elnökség alatt. Volt némi előrehaladás a Frontex ügyében, ez kétség kívül elmondható, a menekültügyi csomag kapcsán azonban komoly agályaink vannak a jövőt illetően és hát sajnálatosan a Dublin 2-ről egyáltalán nem szólt itt a fáma, a görög helyzetet is említették, hát egyre nyilvánvalóbb, hogy a Dublin 2-nek már ott kellene lenni. De azt mondanám, hogy a menekültügyi és migrációs dosszié kapcsán, ugye ez volt az a két dosszié, ahol azt vártuk, hogy az Európai Unió valóban határozott nemzetközi szereplő legyen, és az az igazság, hogy eddig keveset láttunk e tekintetben. Ami pedig a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Hát hadd mondjam, hogy egy kicsit szerencsétlen helyzetbe keveredett a magyar elnökség, hiszen az az igazság, hogy a magyar, nem a magyar elnökség segített nekünk abban, hogy hozzáférjünk a bizalmas dokumentumokhoz, épp ellenkezőleg mi önöktől több olyan értesítőt is kaptunk, hogy csak az elnök, az árnyékelőadók vagy a koordinátorok nézhetik meg ezeket az anyagokat, és elég sok időnkbe és energiánkba került. A román és a bolgár hatóságoknak kellett közölni, hogy ők úgyis közé fogják tenni ezeket az anyagokat, nyilvánossá fogják tenni, és így oldódott fel ez az intézményközi ellentmondás. Tehát igazándiból nem kérdésem van, csak szeretném jobban érteni azt, hogy az önök véleménye szerint honnan fogja folytatni a lengyel elnökség a munkát legalább ezeken a dossziékon. Földek nevében Kele asszony következik. Köszönöm szépen. Valóban nagyon sűrű volt ez a fél év a belügyi területen. És két fő kihívást látunk az Európai Unió előtt. Az egyik a Schengeni kérdés volt, a második pedig az észak-afrikai felkelések, forradalmak, mind a két kérdés, ami területenkre tartozik. Schengen témájában azt látjuk, hogy a tagállamok célba vették a Schengeni területet, föltették a kérdést, hogy valóban szükség van erre. Tehát egy európai válság alakult ki, hiszen az Európai Unió egyik alapértéke forog kockán, sem az elnökség, sem pedig a tanács részéről nem tapasztaltam azt, hogy valóban értékelnék, látnák ezt a veszélyt. Többet vártam ezen a területen, hiszen a tanács, mint az Európai Unió egyik intézménye, ki kell, hogy tartson ezen értékek mellett. Aztán ott vannak az észak-afrikai forradalmak, demokratikus forradalmak. Nagyon üdvözölném, illetve azt várnám, hogy a tanács is üdvözölje eh, ezt a forradalmat, illetve a demokratikus folyamatokat másrészt. csak a migránsokra összpontosítottunk, azt mondtuk, hogy bevándorlók érkeznek hozzánk, mit teszünk ennek kapcsán. Ez pedig rossz összpontosítást jelent. Sokkal progresszívebb lépéseket vártam volna a tanács és az elnökség részéről, azt kimondván, hogy itt vannak ezek az országok, segíteni fogjuk őket, és a migránsok egy részét pedig befogadjuk. Mint egy 200 embert áttelepítettek Máltáról. Nos, hát ez nem annyira nagy erőfeszítés, szolidaritási erőfe, erőfeszítés. Újra telepítés, áttelepítés igazából nem volt teljesen sikeres, még mindig a szubszaharai térségből nagyon sokan erre várnak, segítségre várnak. Tudom, hogy születtek javaslatok a bizottság részéről, azonban a tagállamok ezt nem támogatták. Lehet, hogy önök szemben álltak a többi tagállammal, lehet, hogy ez volt a helyzet, de mégis nagyon örülnék annak, hogyha rámutatnának arra, hogy hogyan védték meg Schengent, illetve a Schengeni értékeket, illetve az európai szolidaritás, valamint a migránsok jogait az észak-afrikai forradalma kapcsán. Köszönöm. Tavares úr következik a GUE részéről, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Elnök úr. Minden elnökségnek megvannak azok a területei, ahol vezető szerepet tudnak mutatni, vagy példást statuálnak, vagy az együttműködésről tesznek tanúbizonyságot, vagy pedig új ötleteket mutatnak, és esetleg az eseményekre reagálnak. Az elhangzott következtetések alapján azt mondanám, hogy Magyarország igazából nem töltött be vezető szerepet ezeken a területeken. Tudom, hogy nagyon nehéz volt vezető szerepet kialakítani az emberi jogi területen Magyarországon, nagyon nehéz lesz ez, és hogyha megnézzük, hogy mi történik jelenleg az alkotmány, illetve a média törvény kapcsán, hát azt hiszem, hogy Magyarországnak megvannak a maga problémái. Aztán ott van a Schengeni kérdés, ami egy nagyon fontos pillér az európai állampolgárok számára. belső ellentmondást tapasztaltunk ebben a kérdésben, és Magyarország igazából nem tudta ezt kezelni Franciaország és Dánia közötti nézeteltéréseket nem tudta igazából kezelni. Aztán ott van az észak-afrikai válság, és igazából erre nem kaptunk megfelelő reakciót. A legnagyobb kihívás, amelyel szembe kellett néznie Magyarországnak, egy olyan kihívás volt, amelyre igazából nem sikerült reagálni voltak új gondolatok, de azt gondolom, hogy nagyon nagy nyomás nehezkedett Magyarországra, hogy ezen a területen javaslatokkal rúkoljon elő, és ezt Magyarország megtette. Parlament, a parlamentnek azonban nagyon sokat kell várnia erre a javaslatra. A belga és spanyol elnökség során is ezt kértük, végül megkaptuk a tanács egy új javaslatot nyújtott be, egy ellenjavaslatot. A magyar elnökség részéről erre még nem kaptunk választ. Lehet, hogy a miniszterek esetleg most választ tudnának adni erre. Tudom, hogy kifutok az időből, és ezért zárom a hozzászólásomat. A néppárt nem igazán vesz részt ezen a jelenlegi vitán. Valószínűleg nem volt hozzászólni valójuk ehhez a témához, vagy nem akarták értékelni a magyar elnökséget. Köszönöm. E Sógor úr a néppárt képviseletében kérdezett, és mindenki úgy használja az idejét, ahogyan szeretné, az igaz, ő kapott először hozzászólási lehetőséget, pontosan azért, mert ő a néppárt képviseletében tette fel a kérdését. Most meghallgatjuk a válaszokat az első körben feltett kérdésekre mindkét miniszter úrtal. Először Navracsics úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Moares úr, képviselő úr kérdésére válaszolva, ami az európai védelmi határozatot illeti. Számunkra is egy nagyon fontos célkitűzés volt, hogy ezen a téren előre tudjunk lépni. Részben azért, mert a, a belga, spanyol, magyar trió egyik fontos célkitűzéséről volt szó, részben azért, mert a magyar elnökségi időszak kezdeténél holdponton volt az ügy. Mi azt is fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk elmozdítani a holdpontról ehhez azonban meg kell várnunk a bizottság javaslatát a védelmi határozattal kapcsolatban. Május 18-án terjesztette elő a bizottság az áldozatok védelméről szóló átfogó csomagját, amely alapvetően két nagy területre bomlott, a büntető ügyekre vonatkozó áldozatvédelmi csomagot, amely a spanyol elnökség alatt kidolgozott javaslatra támaszkodik, tulajdonképpen azt, azt tartalmazza, illetve a polgári ügyekre vonatkozó csomagnak a polgári ügyekre vonatkozó részét. A, pontosan tudtuk, hogy akkor tudunk csak látványos előrehaladást érni, elérni, ha sikerül elfogadtatnunk azt, hogy a polgári és a büntető részét időlegesen külön válasszuk és külön tempóban haladjunk előre a tárgyalásban. Sajnos azonban a, a munkacsoportokban a tagállamok többsége úgy gondolta, hogy annyira összefügg a két terület, hogy együtt kell tárgyalni ezt a két ügyet. Ennek megfelelően lassabban tudunk előre haladni a területen, de elmozdultunk a holdpontról, a lengyel elnökségre vár az, hogy, hogy jelentős előrehaladást érjen el ezen a területen. Renate Weber képviselőasszony kérdése a gyermekek szexuális zaklatása, a szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelvtervezet hatályon kívül helyezéséről, illetve új elfogadásáról szól. Itt nagyon jól haladtunk, hat trialóguson vagyunk túl az elmúlt fél évben. Ugye alapvetően a trialógusok lefolytatása maradt a magyar elnökségre. Kettő olyan terület van, ahol, eh, ahol még folyik a trialógusok során a vita. Az egyik a pornográf tartalmú honlapok blokkolása vagy eltávolítása kérdéskör, a másik pedig a, a grooming kérdése. Itt nem sikerült még dűlőre jutni a triológusok során. Mi úgy érezzük, hogy a tanács nagyon sok területen már engedett az eredeti álláspontjából. Én arra kérem képviselő asszonyt is, hogy győzze meg a képviselőtársait, hogy az Európai Parlament is legyen rugalmas, vagy még az eddigieknél is rugalmasabb, és akkor hamar megállapodást tudunk elérni. Ami Weber képviselőasszonynak a szexuális kizsákmányolás, a szexuális a nemek közötti diszkrimináció tilalmáról szóló javaslatra vonatkozott, ez nem a belés igazságügyi tanácshoz tartozó téma, így ezügyben én, én nem tudok sajnos felvilágosítást adni, hogy hol tart az ügy. Ha jól tudom, az EFSCO tárgyalja az ügyet. Azt hiszem, hogy ennyi kérdés érkezett. Köszönöm szépen. Thank you. Now, Minister Pinter. Köszönöm szépen. Így általánosságban talán az összes kérdése elhangzott, hogy eh, nem volt kellően irányított a magyar elnökség. Kérem, szeretnék néhány tényadatot mondani a magyar elnökség alatt 25 tanácsi következtetés történt a belügyi területen, 12 tanácsi határozatot hoztunk, egy rendelet született, és egy irányelv. Ha ennek a dossziéknak a befejezését nézzük, azt gondolom, hogy elég határozott és elég előremutató volt ez az intézkedés, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy lezárás előtt áll irányelvként a prümi tanácsi határozat, és hogy figyelembe vesszük azt, hogy a Frontexbe közösen önökkel három kérdésbe kell már csak megegyeznünk ahhoz, hogy eredmény szülessen. Szintén irányelvként a közlekedési terület elő van készítve, és már csak a pecsét kell rá, és ugyanígy a egységes legális migrációnak az, egy, migrációnak az egységes kérdéskörét. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt mind figyelembe vesszük, akkor azt kell, hogy mondjuk közösen, hogy ez azért egy előre haladó fél évet jelentett. A Moraves úrnak a menekültügyi 2012-es csomagban valóban igaza van abban, hogy rendkívül nagy erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy eh, a csomagot a stokholmi elvárásoknak megfelelően befejezzük. De azért szeretném még egyszer eh, kihangsúlyozni azt, hogy a huzamos tartózkodás eh, jogállásáról szóló irányelv elfogadásra került. Szeretném elmondani azt, hogy a kvalifikációs irányelv hosszas, kemény munka után háromoldalú egyezményre jövő héten meggyőződésem szerint sor kerül. Ugye el kell, hogy mondani azt is, hogy ebben a területen a befogadási irányelvről és az eljárási irányelvről megkezdtük a tárgyalást a június 9-i ülésen, de csak június 1-én került a tanács elé. Külön kell emlékeznünk, hogy az Eurodac rendeletről. Az Eurodac rendelet, eh, amit Renáta Weber asszony is mondott, tehát gyakorlatilag 26 tagország azt kéri, hogy a 26 tagországban a betekintést biztosítsuk a bűnöldöző hatóságoknak ezen a területen. Tehát úgy gondolom, hogy ebben hamarosan lépnünk kell. Áttelepítési dosszié. A januári libebeli bemutatkozó beszédem kapcsán adott válaszommal összhangban igyekeztünk áthidaló kompromisszumos megoldást teremteni. Tehát azt gondolom, hogy a menekültügyi területen komoly előrelépések történtek dossziék lezárása történt meg, és a többi dosszié is megfelelő módon előkészítésre került. A Weber, ö, tessék? Igen, Weber asszonynak, úrhölgynek szeretném mondani, hogy szintén ugye itt a Schengeni anyagokat ö, emelte ki. Hát kérem szépen azt gondolom, hogy nem volt itt gyakorlatilag a tanácson belül olyan válsághelyzet, amire az európai területen az állampolgárainknak a legnagyobb vívmányát, a szabad költözködést, a szabadságérzetet, bármi is fenyegette voltak. Tehát voltak felvetések, de ezek a felvetéseket megfelelő módon kezeltük. Semmi nem történt a Schengeni területen, amely hátráltatta volna az állampolgárainknak az utazását vagy a biztonságát. Tehát egyértelmű. És egy előrelépésre azért számot adhatunk. Az előrelépés lényege az, hogy a tanács meg, eh, elfogadta azt a ajánlását, amely közös tanácsi következtetést, amely szerint Románia és Bulgária szeptemberben csak az időpont kérdésében kell, hogy mikor lép be. Elviekben egy szakaszolt belépés is lehet már, ami idén bizonyos mértékig megnyitja az utat a belépésre. Tehát azt gondolom, hogy Schengenben is történt olyan előrelépés. A Kele e, e, képviselő úrnak is szeretném mondani, hogy, vagy asszony, mindegy, asszonynak, bocsánat, képviselő asszonynak, hogy e, Schengen kapcsolatban tehát kitartott a tanács, és egyértelmű volt az elnökségnek is az álláspontja. Egy is se ingott meg ez a terület. Észak-Afrika területén meg azt tudom mondani, hogy kérem, egyetlen egy uniós állampolgárnak a halálához se vezetett, mindenkit időben kiosztunk. Kiosztuk a családokat, kiosztuk az, az uniós állampolgárokat a Libia területéről. A különféle események kapcsán a külügyminiszter úr, a belügyminiszter képviselője, az azonnal Egyiptomba utazott, Malmström asszony Egyiptomba utazott, és eh, Libia határánál Tunéziába jártunk Máltán személyesen néztem meg a menekültügyi helyzetet. Tehát azonnal intézkedések történtek, és felmértük a helyzetet. A MIC-nek, a Monitoring és Információs Központnak az üzemeltetését, a aktivizálását azonnal elrendeltük. Tehát késlekedés nélkül dolgoztunk ezen a, a projekten, és azt gondolom, hogy ez is az eredménye, hogy egyetlen egy uniós állampolgáronak a hajaszála se meg, és a események kezelése tekintetében ugye a migránsokat is mindenki fogadta. Itt arról a 100 millióról se szabad megfeledkeznünk, amely 100 millió euró azoknak az országoknak a támogatásához jutott, akik ezeket a menekülteket, illetve illegális migránsokat befogadták. A, az, hogy mi más kell még tenni az afrikai területen, az úgy gondolom, hogy nem a belügyi igazságügyi területnek kell megtennie, hanem a tanács majd meghozza a megfelelő döntést. És azért azt se feledkezzük meg, hogy Máltán nem 200 embert hoztunk el, 1014 embert hoztunk el Máltáról, és Csádba is vittünk haza 174 embert. És ez a szolidaritási elv azért megmozdult, és ha azt is visz, e, e, tekintetbe vesszük, hogy a Dublini rendeletet nem alkalmazzák most az országok, épp a kialakult helyzetre való tekintettel, jó szolgálati tevékenységként, az is segíti a munkánkat. És akkor Taverász útrak, hogy jó ötlet az eredményekre reagálni, hát senki nem szereti a kudarcaira felhívni a figyelmet, azt gondolom ezt általánosan mondhatjuk, valamennyien, akik a terembe vagyunk, természetesen az eredményeinkre koncentráltunk. A belső ellentmondásokat hozzá kell tekinteni, hogy nem voltak olyan mélységűek, amivel külön a tanács elnökségének foglalkoznia kellett volna. Én köszönöm a parlamentnek a hozzáállását, azt gondolom, hogy más kérdés nem érkezett, minden kérdésre igyekeztem legjobb tudásom szerint a választ megadni. Okay. Thank you. Thank you, Köszönöm szépen, köszönöm a miniszter uraknak. Tájékoztatom a magyar elnökséget képviselő miniszter urakat, hogy az Európai Védelmi Rendeletet nem csak a Libeszak Bizottság vitatta meg, hanem a FAM, tehát a Nő ügyi bizottság is ma délelőtt párhuzamos ülést tartottunk, és mind a két szakbizottság megvitatta ezt a témát. A vitán, az eszmecserén, a mindkét eszmecserén résztvevő képviselők azt kérték tőlem, hogy írjak egy levelet a magyar elnökségnek, és aztán pedig majd a lengyel elnökségnek is, amelyik a munkát folytatni fogja. És ebben a levélben nem csak a helyzet állását foglalom össze, hanem azt is, hogy mennyire fontos, ez egy nagyon releváns, nagyon érzékeny kérdés ebben a házban a képviselőknek számunkra. Ez egy nagyon fontos prioritás. Elköteleztük magunkat amellett, hogy a bűncselekmények áldozatait eh, megvédjük, és hogy különös figyelmet fordítsunk a nemi alapú erőszakra. Most, hogy ezt elmondtam, akkor megnyitom a következő kérdések fordulóját. Először Sógor úr kérdez, ha jól tudom, mert újra szót kap talán, hogy válaszoljon a hivatkozásra, amit kapott. Elnök úr, magyarul fogom kezdeni. Szasabb a néppárt nevében, de külön megköszönhetem azt is a miniszter uraknak és a magyar elnökségnek, hogy helytáltak különböző viták keresztüzében, médiatörvény, alkotmány, és most engedjék meg, hogy Tavares úrnak angolul válaszoljak. I'm sorry, but uh, uh, Mr. Busutil is uh, in the IMCO Tavares úrnak tehát angolul válaszolok. Én, mint koordinátor helyettes, most én képviselem a néppártot, és hát igen, én romániai képviselő vagyok, a néppárt nevében szólok, nem magyar képviselőként. Hogyha félbeszakítottam az ön hozzászólását, akkor elnézést kérek, de különleges kérdést kaptam kétszer is, és megpróbáltam erre a kérdésre válaszolni. Ezért kaptam lehetőséget arra, hogy románul válaszoljak. válaszoljak. Nos, amikor a román elnökség majd a 2019-ben megkezdi a munkáját, ugyanúgy fel fogom tenni a kérdéseimet és a megjegyzéseimet a román nyelven. Itt viszont magyarul kívántam szólni, hogyha akarnék, akkor németül is beszélhetnék, de itt ezt abba hagyom. Elnök úr, Sogor úr, a az Európai Parlament egyetlen képviselőjét sem kötelezzük arra, hogy magyarázatot adjon arra, hogy milyen nyelven kívánja a kérdéseit feltenni, vagy milyen nyelven kíván hozzászólni, úgyhogy nyugodtan használjon olyan nyelvet, amilyet csak kíván, magyarul, románul, bármilyen nyelven megteheti a hozzászólásait, kérdéseit, akár saját maga nevében, illetve a frakció nevében. Most Gönc asszony következik. Köszönöm szépen, magyarul folytatom. Én is köszönöm a beszámolót sok szó esett a, a Schengeni kérdésekről, ami valóban a legkeményebb kihívása volt a, a magyar elnökségi időszaknak ezen a területen. Én nagyon örülök, hogy Románia és Bulgária Schengeni csatlakozása ügyében tovább lehetett lépni, és úgy tűnik, hogy el lehetett hárítani azokat a kívánságokat, miszerint pótlólagos elvárások, követelmények legyenek. Reméljük, hogy ez tovább megy. Egyébként is sokat beszélt miniszter úr ezzel kapcsolatban. Nekem egyetlen kiegészítő kérdésem lenne, hogy a magyar kormány is felajánlotta a segítségét a menedékkérőkkel kapcsolatosan, hogy végül sor került-e arra, hogy Magyarország is befogadott menekülteket, illetőleg migránsokat. Itt fölmerült az, hogy ahhoz képest, hogy kb. 34 ezer ember érkezett Lampedusa-ra illetőleg Máltára, az a 200 körüli, aki elhelyezést nyert másik országban, az nagyon kevésnek tekintő, csak érdekelne, hogy Magyarország mintát nyújtott ebben, vagy pedig csak segítette ezt a megállapodást. A másik két kérdésem Navracsics miniszter úrhoz lenne. Az egyik, hogy mi történt a horizontális antidiszkriminációs irányelvel ez alatt a fél év alatt. Ezt a parlament nagyon sokszor sürgette, tudjuk, hogy a tanácsban elakadt, nagyon fontos lenne itt, különösen annak fényében, hogy a roma stratégia az az egyik prioritása volt a, a magyar elnökségnek. A másik kérdésem, amit kénytelenek föltenni ez a magyar alkotmányjal kapcsolatos. Nagy örömmel hallottam, hogy tanácsi következtetések születtek alapjogokkal kapcsolatban, hogy azt mondta miniszter úr, hogy az EU értékközösség, és bizony azt láttuk, hogy ebből a szempontból Magyarország nem volt mintanyújtó az alkotmány kidolgozásában. Azért kérdezem meg miniszter urat, mert de azt gondolom, hogy miniszterelnök helyettesként egyrésztről, eh, igazságügyminiszterként másrésztről kiemelt felelőssége és döntési kompetenciája van abban, hogy milyen minőségű törvények születnek, igaz ez az alaptörvényre is, hogy milyen fajta konzultáció mechani, konzultációs mechanizmus előzi meg egy-egy törvény elfogadását, az mennyire eh, felel meg az emberi jogi feltételeknek, jogállamisági követelményeknek. Én most nem mennék bele a részletekbe, az nem fog beleférni ebbe a maradék 11 nehány percbe, de azért a magyar elnökséget túl azokon a nagyon komoly szakmai lépéseken és eredményeken, amit azt hiszem mindenki elismer, azért azt keretezte, hogy a médiatörvény ügyében született egy rezolúció az elnökség elején, és jó esély van rá, hogy egy másik rezolúció fog születni a parlamentben az elnökség végén. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen meghatározta nagyon sok szempontból az elnökség hangulatát. Az érdekelne, visszautalva egy korábbi beszélgetésünkre, biztos jó döntés volt-e az, hogy a, erre a fél évre tette a magyar kormány az alkotmányozást? Fixtrom! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a migrációra, illetve a közös menekültügyi rendszerre szeretnék rákérdezni, hiszen közeleg a határidő 2012 vége előtt. Én vagyok a jelentéstevője a Dublin 2 rendeletnek, és Őszintén megmondom, nagy reményeket ápoltam a magyar elnökséggel kapcsolatban. Azt reméltem, hogy ezt a sakmat helyzetet sikerül majd megoldani a tanácsban, és tovább léphetünk Dublinnal, hiszen ez a menekültügyi rendszer, az európai menekültügyi rendszer gerince. Szeretném megismerni saját véleményét ezzel kapcsolatban. Elégedette az előrelépéssel a menekültügyi csomag területén, vagy sem. Ezen kívül kíváncsi lennék arra is, hogy az eljárási és befogadási irányelvek kapcsán mi történt most a tanácsban. Hamarosan lezárják az elnökséget, esetleg rámutatna-e, felvillantaná-e az igazságot, van-e remény arra, hogy a következő elnökség során feloldódik ez a sakmat helyzet, és végre a trialógusra sor kerülhet ebben a nagyon fontos témában. Köszönöm. No, then... Pipelasszony, nem? Akkor Guillaume asszony. Oui, merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Kicsit formális ez a mai gyakorlat, és beszéltek a menekültügyi kérdésekről, ezek nagyon fontosak minden parlamenti képviselő számára. Beszéltek az előnyökről, illetve a sikerekről, és természetesen látni kell a részleteket, hiszen ez határozza meg az előrelépéseket. Természetesen osztom a lelkesedésüket a sikerek területén, bizonyos szövegek kapcsán, Például a családok, a családi definíció, családok meghatározása kapcsán. Nem szeretném megismételni azt, ami elhangzott, beszélt arról, hogy 2012-ig szeretnék a menekültügyi csomagot lezárni. Én jelentéstevője vagyok a menekültügyi csomag különböző szövegeinek, és ezért nagyon fontos számomra ez a téma. Szeretném, hogyha ez le tudna zárulni, és sikerrel zárulna le. Azonban az új javaslatok után sajnos azt érzem, hogy elég nagy a vonakodás, nagyon ö, sok tagállam elveti ezt a javaslatot. Nem tudom, hogy optimista-e a következő lépések kapcsán ebben a témában. Mrs. Ludford. Ludford asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, a magyar elnökség kivételesen nehéz időszakkal néz szembe a biut terén, ugye sosem könnyű a bel- és igazságügyek terén dolgozni, de azt hiszem a munka mennyiség az gombamód nő, és hát persze nagyon nehéz volt bármit is lépni, látva a migrációs nyomást, a Schengenre nehezedő nyomást. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy sajnálatos, hogy még nehezebbé váltak a körülmények a magyar elnökség számára a budapesti események miatt. Nem fogom felnyitni e, ezt a Pandora szelencejét, Gönc asszony már utalt erre. Lehet, hogy eltér a véleményünk arról, hogy legitime az, hogy képviselőknek, hogy mondjam, igen, élénk véleménye legyen a média törvényről és az alkotmányról, de hát szerintem az időzítés nagyon sajnálatos volt. És hogyha ez ugyan nem is feltétlen okozott súlyos hátrányokat, de hogy előnyel sem járt a bel- és igazságügyek terén önöknek, az biztos. Amellett, hogy ezt elmondtam, hát persze nyilván bármilyen elnökség, amely a menekültügyi csomaggal, csomagon dolgozik, nem hiszem, hogy könnyű helyzetben van. Ettől függetlenül sikerült előre haladást elérni bizonyos dossziék kapcsán. A Letter of Rights egy ilyen dosszié, én most a magam nevében beszélek, Szipel asszony nevében nem, de hát láthattuk azért, hogy körvonalazódik a megállapodás. És én nagyon remélem, hogy sikerül majd gyorsan meg ezt el is érni. Ha nem a magyar elnökség alatt, akkor a következő alatt, de a legnagyobb dolgokat azt önök érték el. Zonker úr nagyon komoly szakértői támogatást nyújtott, ismerjük a hátterét és tapasztalatait. Na mindegy, a gyermekekkel szemben alkalmazott erőszak témájában, a Frontex témájában eltérhetnek a vélemények, de azért sikerült itt is előrelépést elérni. Utolsó sorban, bocsánat, utolsó előtti megjegyzésem, nagyon sajnálom, hogy a román-bolgár Schengeni csatlakozás kapcsán nem születik döntés az önök elnöksége alatt. Biztos vagyok benne, hogy önök mindentőlük telhetőt megtettek. Most az a veszély sajnos, hogy ez összegabajodik majd a Schengeni értékelési e, rendszer felülvizsgálatával. Ugye ezt a kettőt külön akartuk kezelni, tehát az lett volna jó, hogyha a román és bolgár csatlakozás ugye a jelenlegi kritériumok alapján zajlik, és nem keveredik össze ezzel a felülvizsgálattal. Végül pedig nem osztom Pintér úr véleményét, hogy mondjuk a, az eurodakhoz való hozzáfér, az eurodakhoz való hozzáférés kapcsán, hát az biztos, hogy még sok vita zajlik, nagyon-nagyon nehéz ez az ügy az én véleményem szerint. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Most pedig, ahogy mondtuk, 4 óra 30 perckor szerepel a szavazás a napi rendünkön, tehát még egyszer emlékeztetek minden képviselőt, hogy az elektronikus szavazókártyáját hozza el, vagy ha nem hozta el magával az ülésterembe, akkor küldjen el valakit ezért a kártyáért. Tehát a második kérdéskörre adott válaszok után 4 óra 30-kor kezdődik majd a szavazás. Először ismét még valaki szeretne egy kérdést föltenni? kérdezi az elnök úr. Nem vettem észre, nem vettem észre önt, akkor parancsoljon, ön lesz az utolsó kérdező, de legyen nagyon-nagyon rövid, hogy mind a két miniszter úr kaphasson 5, -5 percet. Köszönöm, elnök úr, mondja Bronsz úr. Az első előadó említette az, ala, az alapjogi kartát és a végrehajtását. Úgy beszélt ezekről a jogokról, mintha ezek problémamentesek lennének, következetesek és akár kiegészítőek is de az általános vitából kimarad valami. Potenciális konfliktus lehet szembe menő jogok között, például jogok a kartában, illetve azok a jogok, amelyek az Európa Tanács egyezményében szerepelnek. Különösképpen a véleménynyilvánítás szabadsága egy ilyen úgy tűnik, hogy ez vesztett a mozgásteréből. Aztán a vallások kapcsán egyes vallások egyelőbbek a többieknél. Nagy-Britanniában láttuk például azt, hogy az orvosokat megfegyelmezik, hogyha megemlítik vagy utalást tesznek a vallásukra. Más vallások kapcsán nem. Aztán a keresztek megjelenítése is elutasítást érdemelt, miközben más vallások kapcsán nem volt ilyen elutasítás hát a jogokat egyfajta listába, katalógusként föl lehet sorolni, de sokkal nehezebb észszerű érveket felsorolni és objektív módon megfogalmazni azt, hogy az egymással szembe menő jogok helyzetét hogyan kezeljük. Szerintem a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés, a választás szabadsága, és talán mondjuk még a munkához való jogok is fontosabbak, mint például a támadással kapcsolatos jogok. Minket képviselőket is kritizálnak, még akár csúnya nyelvezetben is, de én ezt inkább elfogadom, elfogadom a csúnya kifejezésekkel megfogadott kritikát, hogyha van lehetőségem válaszolni. Az észszerű és észszerűtlen kritika között persze különbséget teszünk, de én támogatom a véleménynyilvánítás szabadságát, mondja Bronsz úr elnök úr, akkor most 5-5 percet kap mind a két miniszter, hogy válaszoljon. Először Navracsics úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nekem talán kevesebb idő is elég lesz. A Gönc képviselőasszony kérdéseire válaszolva a horizontális antidiszkriminációs irányelv, miközben tudom, hogy itt egy nagyon fontos kérdés, a tanácsi struktúrában nem a bel- és igazságügyi tanácshoz tartozik, hanem a, a szociális minisztereket tömörítő EBSCO-hoz ezért igazán nem, nem tudok én most beszámolni ennek az állásáról, nem tudom, hogy hogyan áll ennek a tárgyalása. Ami az alkotmányra vonatkozik, és ez Latford képviselőasszony kérdésére is válasz lenne. Médiatörvény kapcsán is nagy vita volt, idestova fél éve hatályban van Magyarországon a médiatörvény. Én azt hiszem, hogy a az első fél év tapasztalatai alapján állíthatjuk azt, hogy azok a félelmek, amelyek decemberben, illetve januárban megfogalmaztak a médiatörvényel kapcsolatban, azok alaptalannak bizonyultak Magyarországon. Ugyanolyan sajtószabadság van és szólásszabadság van, mint korábban. Én abban bízom, hogy az alaptörvényel kapcsolatos félelmek is ilyen indokolatlannak bizonyulnak majd a, a későbbiekben. Ami az időzítést illeti, én szerintem azoknak, akik nem értenek egyet az alaptörvényel, azoknak teljesen mindegy, hogy mikor fogadjuk el, mert úgysem értenek egyet. Akik meg egyet értenek vele, azoknak meg úgy szintén mindegy. Tehát én ebből a szempontból az időzítést azt nem érzem olyan fajsúlyos kérdésnek. Olyan állásponttal meg még nem találkoztam, hogy egyébként jó az egész alkotmány, csak nem most kellett volna elfogadni, mert ez lenne az, amikor a, az időzítés kulcsfontosságú. Tehát én úgy gondolom, hogy minden nemzetnek joga van akkor elfogadni új alkotmányt, amikor a politikai körülmények és a, a lehetővé teszik, és a többség is megvan hozzá. Bronz képviselő úr felvetésére valóban sokszor előfordul az, hogy a különböző alapjogok konfliktusba kerülnek egymással. Én a uniós szinten az alapjogi karta intézményesítését egy lehetőségnek tartom. Nyilván vannak olyan országok, amelyek demokratikus, erősebb demokratikus múltjuk, vagy hosszabb demokratikus múltjuk következtében kevésbé értékelik ezt elérendő eredménynek, de tudomásul kell venni, hogy vannak olyan országok is, amelyek az utóbbi húsz évben nyerték vissza a függetlenségüket valamely más ország megszállása alól, adott esetben egy totális rendszer alól szabadultak fel, az ő számukra az Európai Unió által garantált alapjogi védelmi mechanizmus egy fontos biztosíték, amely a jövőben reméljük, hogy betölti majd a funkcióját, és nem okoz konfliktust a, a nemzeti jogrendszerek között. Köszönöm szépen a figyelmet, és átadom Thank you, thank you, Minister Navracsis. Now final turn for Minister Pinter, but I... Pinter miniszter úr fogja megkapni a szót. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az elnökséget hallgatjuk most, tehát kérem, hogy figyeljenek oda, és csend legyen a teremben. Pintér, miniszter úr, ön szó. Szépen. Igyekszem távirati stílusban megválaszolni az idő rövidsége miatt. Legelőször is Gönc Kinga képviselő asszonynak szeretnék pontosítani, bár elmondtam már számot, nem 200 összesen 1014 embert hoztunk el Máltáról és 114-et, vagy 174-et pedig Csádba, nem Máltáról, hanem Afrikából vittük haza. És szeretném azt is elmondani, hogy korábban már 5000 fő összegyűlt Máltán, és egyetlen egy korábbi elnökségnek sem sikerült az a korábbiakban, hogy csökkentse a szolidaritási elv alapján ezt a Máltára nehezedő migrációs nyomást először történt meg a magyar elnökség alatt, hogy több mint ezer fővel csökkentettük a máltai migrációs nyomást. És azt gondolom, meghallgattuk Málta segélykiáltását, mert majdnem segédkiáltás volt ez. A, Wikströmi képviselő asszonynak szeretném mondani, hogy hát sajnos nem sakmat helyzet van, hanem pat helyzet van sok tekintetben a Dublini eh, ügyekbe. Ebbe a Dublin ügyekbe eh, nehéz most egy ilyen nehéz migrációs nyomás mellett ami most már ugye korábban, mint említettem, csak Görögországra nehezedett, de most már nehezedik Máltára, nehezedik Olaszországra, eléri Franciaországot. Ezen a Dublini rendeleten érdemben változtatni, annak ellenére, hogy többször felvetettük ezt a témát. A 2000, még itt vannak azt mondja, eljárási befogadási irányelveknek, mit látok a menekültügyi rendszer területén reményként. Hát azért szeretném elmondani, hogy mindegy olyan tíz kérdés volt, amikor mi átvettünk, amiben nincs döntés. Van egy döntés ugye a huzamos tartózkodásról. Van egy döntés a kvalifikációs irányelvről a Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal feláll 19-én. Hát ezekből a kérdésekből kérem, ezek előrelépések, ezeket kell figyelembe venni, és természetesen itt van az Eurodac rendelet, ahol 26 tagország egyetért valamibe. Azt gondolom, hogy ezt azért mindenkinek figyelembe kell venni, hogy ez egy olyan határozott igény, amelyik valamennyiünk biztonságát nem csak a tanács és a bizottság és a parlament, hanem valamennyi családunknak és gyermekünknek a biztonságát is jelenteti a későbbiekben. A 2012-es menekültügyi csomagról annyit, hogy reményeim szerint teljesíthető. Ha mindenki három-négy kérdés megold, mind ahogy mindig megtettük, elfognak a kérdések. 2011-et írunk, van egy második fél év, ha második fél évben ugyanilyen ütembe haladunk, akkor igen, bízom benne, végrehajtható a Lakford asszony kérésére. Nehéz időszak, igen, nehéz időszak volt, és reményeim szerint hát ilyenkor lehet meglátni, hogy ki az, aki eh, felismeri a nehéz időszak és a végrehajthatóság határát, mi azt gondolom, hogy a nehéz időszak mellett is teljesíteni tudtunk. A Schengeni értékelési rendszer nem indulhat újra, hisz ezt tanácsi következtetéssel Bulgária és Románia tekintetébe az elfogadott tanácsi következtetéssel mi már kinyilvánítottuk. Tehát az újabb feltételek megállapítása erre a két országra nem fog vonatkozni. Kérem, röviden ennyit szerettem volna mondani és még egyszer köszönöm az önök támogató együttműködését. Thank you, thank you. We thank both ministers. Köszönjük szépen, megköszönjük mindkét miniszter úrnak, Navracsics úrnak és Pintér úrnak is, és csapatuknak azt a munkát, amit elvégeztek ebben a fél évben. Minden jót kívánunk nekik, minden jót kívánunk a magyar elnökség lezárásához, és köszönjük még egyszer, hogy eljöttek. Thank you. Pleasure. Köszönöm szépen, és a parlament képviselőnek hagyok itt ebből yes. a következtetésekből. Jó? Thank you. Thank you. Okay. The card, voting card, voting card, voting card for the new member. Dear colleagues. Kedves kollégák. If you please take your seats. Kérem foglaljanak helyet. Oda kell figyelnünk az óra ketyegésére. 30 p.m. A szavazás a tervek szerint 4 óra 30-kor kezdődik, és ezt tiszteletben is kell tartani, hiszen lehet, hogy másoknak más dolguk van, ezért időben be kell fejeznünk a szavazást. Hello? Again, again colleagues. Tisztelt kollégák, ismét szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy nagyon fontos, hogy a szavazókártyájuk készenlétben legyen, No one is having a problem with the electronic... Senkinek nincs gondja a szavazókártyával? Igen, mondja Keller asszony. Kértem, hogy kapjak egy új szavazókártyát, remélem, hogy ez hamarosan meg is érkezik. Igen, tehát akkor folyamatban van a megoldás? kérdezi az elnök. Egy percet még várunk. Ha jól tudjuk, akkor érkezőben van a szavazókártyája, hamarosan meg is érkezik, úgyhogy várunk egy percet. Mrs. Hautala? Is it... Hautala asszony, érkezik a szavazókártyája? Elnök úr, ö, tényleg nagyon sajnálom, de azt hiszem 6-7 percet fog ez ö, igénybe venni, és ezt pedig nem mondhatom, hogy mindannyian ennyi időt pocsékoljunk, tehát ö, akkor talán já, lássunk hozzá elnök. Rendben, akkor az első szavazat során készfeltartással kérjük, hogy jelezze a szavazatát, és így vesszük majd azt figyelembe. Akkor lássunk hozzá, hogyha nem tévedek, akkor öt elektronikus szavazást kell lebonyolítani, a 12-es napi rendi pont, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os napi rendi pontokat. Először is a nyilvánosság dokumentumokhoz való hozzáférés a téma és Hautala asszony maga a jelentéstevő, a 13-as napirendi pont az Európai Unió és Ausztrália közötti megállapodásról szól. Nem, nem, ezt elvetettük, mondja az elnök, ki, kimarad a 13-as napirendi pont, a 14-es, az EU terrorizmus ellenes politikája legfőbb eredmények és jövőbeli kihívások, és a jelentéstevő Sophie Intveld. 15-ös a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítése, Axel Foss úr, a jelentéstevő, és a 16-os napirendi pont a szabadságra, biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térség nagyméretű szemtestechnikai rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség, Carlos Coelho úr a jelentéstevő. Hogyha egyetértenek vele, akkor lássunk is hozzá. Kezdjük a 12-es napi rendi ponttal. Heidi Hautala. Rendben? Minden rendben? A ver, si he entendido bien. Köszönöm, eh, elnök úr. Hogyha jól értettem, akkor azt mondta elnök úr, hogy a int asszony jelentéséről nem fogunk ma szavazni. Ez valóban így van? El orden del... Hogyha megnézzük a napi rendet, mondja az elnök, azt látjuk, hogy a 13-as napi rendi pont, amelyről szavaznunk kellett volna, az EU és Ausztrália közötti megállapodás témájában, PNR kérdésekben. Ez az a napi rendi pont, amelyet elhalasztottunk ezért erről ma nem fogunk szavazni. Tehát ez a 13-as, és csak és kizárólag a 13-as napirendi pont. A 14-es és a Sofia Intfeld jelentése, ez egy külön napirendi pont, és erről szavazni fogunk. Köszönöm szépen, hogy elmagyarázt ezt, elnök úr. Elnök. Tehát akkor 12-es napirendi pont, a nyilvánosság dokumentumokhoz való hozzáférése, Heidi Hautala jelentéstevő, és készfeltartással jelezze kérem a szavazát, szavazatát, hiszen még eddig nem érkezett meg a szavazókártyája. És akkor lássunk hozzá a munkához. 18 os módosító, két részből áll, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, Rendben, akkor ellenőrizzük, erre szolgál az elektronikus szavazókártya, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitom a szavazást, most pedig lezárom azt. 21 mellette, 25 ellene, elutasítottuk második rész, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt. Tehát ellenőrizzük a 20-ast. Bocsánat, javítja magát az elnök a 21-est. Megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom azt. Huszonöt-huszonkettő arányban elfogadtuk. De érdemes volt ellenőrizni, mert szoros volt az eredmény. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum, nem, nem, a 28-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 21-22 arányban elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, azt hiszem. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harminc hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös? kiesik. Harmincötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Rendben, 53-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk valóban. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Nyolcas, as kompromisszum elette. ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatvanas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os bekezdés szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös módosító két részben részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt. 69-es, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elnézést, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as szóbeli módosító az aldétól mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Részenkénti szavazás a 82-es módosítóról első rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Tehát a 82-es módosító első részét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 26-21 arányban elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 83-as módosító mellette, ellene, 39-es kimaradt, 39-es bekezdésről fogunk szavazni mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 83-as módosító következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es részenkénti szavazás szóbeli módosítóval első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene ugyanígy elfogadtuk, most pedig 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es részenkedi szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás utasítottuk. Preambulum bekezdések következnek, első módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, tizenegyes mutató mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tizenhármas mellette, ellene,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 A harmadik oldalon a 37-es módosító kimaradt. Szeretnénk akkor ezt visszatérünk hozzá, tehát mellette, 37-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most következik a zárószavazás, a módosító szövegről mellette, bocsánat, mondja az elnök, elektronikus formában szavunk, fogunk szavazni, tehát a módosított szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom. 47 kettő arányban elfogadtuk, és gratulálunk Heidi Hauttalának. Köszönjük szépen a munkáját. Now. Proceed to the... Most pedig rátérünk a következő szavazásra. Intveld asszony, egy pillanatra. Elnök úr, egy kicsit itt határozatlankodom, de előadóként azt javaslom, hogy halasszuk el ennek a jelentésnek a szavazását. Meg is magyarázom, hogy miért. A kompromisszumokról tárgyaltunk, és azt feltételeztük, hogy a kompromisszumos csomaggal ez a jelentés már megérett arra, hogy szavazzunk róla, de az egyik frakció eh, most ülésezett itt a szakbizottsági ülésünk előtt, és ők úgy érzik, hogy nem tudják támogatni a kompromisszumokat a jelenlegi formájukban. Ezért tehát, mivel ennyire fontos ez a téma, úgy gondoljuk, hogy talán bölcsebb lenne még egy kis időt hagyni a munkára, hogy megpróbáljunk egy olyan csomagot összeállítani, amelyet aztán mindenki tud támogatni. Jó, rendben van, ez tisztességes javaslat, mondja az elnök úr. Tehát akkor értelemszerű, hogy pozitívan fogadjuk Intveld asszony előadóként megtett javaslatát. Ha nincs senkinek ellenvetése, akkor úgy értelmezem, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot. Buzutil úr, parancsoljon. Elnök úr, csak tisztázzunk valamit. Az érintett frakciók egyike nem érzi úgy, hogy elég konzultációban tudott részt venni a kompromisszumokról. Tehát ugye Általában elfogadjuk a kompromisszumok legnagyobb részét, de nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy a többi módosítók, rengeteg módosítót nyújtottak be ehhez a fontos jelentéshez, tehát hogy a többi kompromisszum kapcsán a tárgyalásokból minket kihagytak. Hát nagy vonakodva el tudjuk fogadni a szavazás elhalasztását, de csak akkor, hogyha ez jobb együttműködéshez vezet az előadó és legalább a mi frakciónk között. Morales úr, ön is szeretne szólni? Én a szavazás helyett a mikrofon gombot nyomtam meg, ahelyett, hogy az igen gombot nyomtam volna, tehát én elfogadom a a szavazás elhalasztását. Tehát akkor egyetért azzal, hogy elhalasszuk a szavazást, Weber asszony vagy Kirkhope úr, az előadónk liberális előadó, úgyhogy bárki megteheti. Görkóp úr, igen, igen, elfogadom. Hát jobb lett volna, hogyha minket konzultálnak a kérdés, ha velünk konzultálnak. Én így első kézből azt mondanám, hogy hát szavazzunk inkább, de azért látva, hogy itt a többiek támogatják ezt a javaslatot, én is elfogadom, nagy vonakodva, de elfogadom, hogy elhalasszuk a szavazást abban a reményben, hogy egy jobb kompromisszum jön ki a munkából. Hát a koordináció egyébként megfelelő volt, mi meghajolunk az előadó akarata előtt, és támogatjuk ezt a javaslatot azért, amit az előadó elmondott. Polgéció úr, mi is támogatjuk a szavazás elhalasztását. Sargentini asszony a zöldek nevében a javaslatot Hát nyilvánvaló, hogy ezt világosan ezt most megtették, ezt elfogadjuk, ezzel megpróbálunk együtt élni. Hát volt egy kompromisszum, és mi készen álltunk arra, hogy szavazzunk. Hát nem tudom, hogy az elszavazás elhalasztása nyomán milyen lesz a szöveg. Úgyhogy igazán mi nem örülünk annak, hogy nem örülnénk annak, hogy egy hosszadalmas újabb egyeztetés kezdődjön. Hát a javaslatot felvetették, ez tisztességes, mondja az elnök úr, pont az volt emögött eh, e az érvelés, hogy még jobb kompromisszumot lehessen elérni, hogy legyen elég idő a konzultációra. Hogy a frakciók támogatni tudják ezt a kompromisszumot. A lehető legjobb körülmények között ez volt a szándék. Intveld asszony, nagyon röviden elnézést kérek minden kollégától, Körkhop úr és a többiek. Én, én tényleg értem, amit önök mondanak, de higgyenek nekem, én sem azt gondoltam, hogy ezt kell majd itt, ezt a javaslatot kell megtennem, és nem tennék ilyen javaslatot, ha nem gondolnám, hogy valóban szükséges ez. Sajnálatos, hogy így alakulnak a dolgok, mindannyian jó hiszeműen tárgyalunk, és feltételezzük, hogy amikor megszületik egy kompromisszum, akkor az azt is jelenti, hogy konszenzusra jutottunk, de hát mindegy, akkor most próbáljunk egy kicsit több időt felhasználni, saját kezdeményezésű jelentésről van szó, nem jogszabályalkotási folyamat, tehát próbáljuk meg elérni, hogy minden frakció támogatását megkapjuk. Köszönöm. Elnök úr, hát akkor a koordinátorok részéről látom, hogy elfogadtuk ezt a javaslót, de még két képviselő szót kér, úgyhogy megadom nekik a szót. Igen, elnök úr, szerettem volna hozzátenni valamit, mondja Diaz de Mera úr, az első dolog, amit szerettem volna elmondani, hogy én elfogadom a frakcióm döntését természetesen, és ezzel elfogadom a szavazás elhalasztását, de nem lennék őszinte magammal sem, hogyha nem mondanám a következőket. Én 38 módosító indítványt nyújtottam be, és egyszer sem konzultáltak velem, az előadó soha nem hívott fel, soha nem lépett velem kapcsolatba arról, hogy beszéljünk erről a 38 módosítóról, amelyeket én benyújtottam. És ezen kívül engem most nem árnyék előadó képvisel, nem a frakció árnyék előadója képvisel, én bízom Hankis Ágnesben, és támogatom az ő döntéseit. De Hát az az igazság, hogy azért a saját módosítóimért mégiscsak én felelek, ezeket Trisztegász kollégámmal együtt nyújtottam be, és mi vagyunk azok, akiket meg kellett volna keresni. Úgyhogy nagyon jó lett volna, és én nagyon nagyra becsültem volna azt, hogy valaki engem megkeres, és konzultál velem a módosítóimmal kapcsolatban, hogy meg tudjuk találni a közös pontokat. De az az igazság, hogy 5 óra 5-ig ma délután Intveld asszony egyáltalán semmilyen formában nem próbált velem kommunikálni. Úgyhogy minden tisztelettel én elfogadom a frakcióm döntését, de szerintem nem jogos, ez megalapozatlan, hogy elhalasszuk a szavazást. Hát igen, mondja az elnök úr, a döntést azt meghoztuk, hiszen meghallgattuk a koordinátorokat, mindenki hallotta, hogy és ugye a koordinátorok képviselik az egyes frakciókat, tehát mindenki hallotta, hogy ők elfogadták ezt. Látom, hogy többen kérnek szót. Nem tudom, hogy hát hasznos lenne a választ meghallani ezekre az érvekre, amelyek itt elhangzottak. Intvelt asszony részéről, vagyis az Intvelt jelentéssel kapcsolatban. Magyarul mondjam el. Excuse me, Mrs. Hankis. First... Hankis asszony, elnézést kérek. Először Jiménez kolléganő, és utána ön. Nagyon gyorsan, elnök úr. Egyetértek teljes mértékben Demere úrral. Én 14 módosító indítványt nyújtottam be a terrorizmus áldozataival kapcsolatban, és a terrorizmus áldozataival már 14 éve foglalkozom ezzel a témával, én is megtapasztaltam ezt a saját bőrömön. Csak egyetlen egy rövid kompromisszumon volt, amely kompromisszumos módosító volt, amelyben nem épültek be az én javaslataim, és senki nem keresett meg engem. Több más jelentésen is dolgoztam, például az áldozatvédelmi rendeleten, és rengeteg vitát folytattunk olyan kollégákkal, akik módosítókat nyújtottak be. Diaz Demer és Lois de Gane kollégák is együtt több mint 40 módosítót nyújtottak be, és azt hiszem, hogy nem bántak velük tisztességesen, úgyhogy ezt én is szerettem volna elmondani. Tehát ne, egyébként nem értek egyet az elhalasztással. Hankisasszony most kér szólni, mint adó a néppárt nevében? Parancsoljon! Magyarul beszéljek, mert az eddigi viták során lehet, hogy az angolságommal volt a baj, mert nem tudtuk egymást megérteni, hát ha így jobban sikerül. Én azt gondolom, hogy a néppárt, meg talán én magam is, mint árnyék jelentéstevő, korrektül jártunk el szemben azzal, amit sajnos Invelt asszony itt nem is most nyilvánosan, de a folyosón például nekem mondott. Találkozóinkon teljesen világossá tettük. Én magam talán túl élesen is fogalmazva világosá tettem, hogy a néppárt számára, nekem, mint jelentéstevőnek a számára, mik azok a kardinális kérdések, amik nem politikai praktikákon múlnak, hanem olyan mértékig morális, elvi, filozófiai kérdések, amelyben semmiképpen engedni nem tudunk, ha nem akarunk a saját értékeinkkel szembe kerülni. Ez más szóval azt jelenti, nem akarok álszent lenni, hogy lehet, hogy mi még itt nagyon sok vitát erről lefolytatunk, de ezekből a kérdésekből, ami konkrétan a néppárt számára 19 kulcsfontosságú szavazásba jelent volna meg, ha szavazunk, ezekből nem fogunk tudni engedni, tehát lehet időt húzni, én tartom magam a frakcióm döntéséhez, elfogadom, hogy elhalasztjuk a szavazást, de azt szeretném világossá tenni, hogy ezekből a kulcsfontosságú kérdésekből nem fogunk engedni, és ebben rossz kompromisszumot nem fogunk kötni. Lehet, hogy jövőre ilyenkor is itt még halasztani fogjuk a szavazást, de én nagyon ellene volnék annak, hogy elvisúlyú kérdéseket elkenjünk, és szőnyeg alá söpörjünk. Ez így becsületes, ha ezt most világossá tesszük. Köszönöm szépen az ideje, hogy lezárjuk ezt a vitát, mondja az elnök úr, hiszen itt elvileg a szavazás miatt gyűltünk össze, a döntést azt meghoztuk, minden egyes frakció elfogadta ezt, azt hiszem nagy többséggel, hogy a szavazást ennek a jelentéstervezetnek a kapcsán elhalasztjuk. Most itt nem a dosszié lényegi pontjairól kell vitát nyitni, mert a vitára meg lesz az idő pontosan azért, hogy ki tudjuk szélesíteni ezt a konszenzust. De azt hiszem mondjuk tisztességes, hogy a zárszót meghallgatjuk, mielőtt magával a szavazással folytatjuk a munkát, tehát visszaadom előadó asszonyunknak a szót, Intveld asszonynak. Igen, köszönöm elnök úr. Hát nagyon sajnálatos még egyszer. Egy félreértést szeretnék tisztázni. Én konzultáltam a spanyol képviselőkkel, e-maileket küldtem nekik, tehát írásos bizonyítékom van erről. Igen, önnek is. Én személyesen írtam, nem az asszisztensem írta, én írtam ezeket az e-maileket, javaslatokat tettem önöknek. Lehet, hogy ezek nem voltak elfogadhatóak, de ez egy másik kérdés, úgyhogy nem mondják, hogy én senkit nem kerestem meg. A másik, van egy olyan rendszer ebben a házban, hogy árnyékelőadók vannak. Minden képviselő nyújthat be módosítókat, és hogyha az árnyékelőadó nem képviseli megfelelően ezeket a módosítókat, hát ez megtörténhet, de ezért engem nem szíthatnak meg meg. Ez egy belső néppárti kérdés, néppárti ügy. És végül pedig én értem, hogyha vannak itt politikai véleménykülönbségek, de hát hogyha egy frakció tudja előre, hogy a jelentés lényegi része elfogadhatatlan, akkor nagyon kevés oka van annak, hogy üldögéljünk egy asztalnál és a kompromisszumokról tárgyaljunk. Én azt feltételeztem, hogy ha a kompromisszumokról tárgyalunk, akkor legalább a szándék megvan arra, hogy a jelentésre támogatást sikerüljön szerezni. Hát hogyha nincs meg ez a szándék, akkor minek üldögélünk ott? Hát akkor, hogyha meg lett volna a többség, akkor kell volt ezt az egészet megcsinálni. Én szerettem volna minden mindenkit bevonni a munkába. Tehát nagyon sajnálatos, hogy az én kísérleteim, hogy minden frakciót bevonjak a kompromisszumba, oda vezetnek, hogy engem szidnak azért, hogy nem vontam be mindenkit eléggé. Na mindegy, hát próbáljuk meg felhasználni ezt az időt arra, hogy egy elfogadható eredményhez jutunk el mindenkinek, hát ha pedig nem, akkor nem lesz más megoldás, csak szavazunk. És kész. Nos, hát akkor ugye Diaz Emera úr meghallgatta a választ Intveld asszonytól, és kérem szépen ne nyissa meg újra a vitát. Nos, hát eh, Cervantes nyelvén szólva, elnök úr, a konzultálás szemantikai szempontból azt jelenti, hogy azt a lehetőséget, hogy valakinek más a véleménye, azt is segítjük, támogatjuk velem. Senki nem konzultált semmilyen időszakban, és a kollégámmal sem minket tájékoztattak. Méghozzá arról tájékoztattak, hogy a módosító indítványainkat összefoglalták három kompromisszumos módosítóban, de ezekről ö, nem beszéltünk senkivel. Tehát ez azt jelenti, hogy három kompromisszumos módosítót gyakorlatilag ránk kényszerítettek, nem tárgyalt senki, Intveld asszony. És Intveld asszony nem mondhatja azt, hogy ő beszélt velem, mert nem beszélt velem soha erről a 38 módosító indítványról. Az elnök úr félbeszakítja. Igen, hát most kérem, hogy ne kezdjük előről újra ezt a vitát az eljárás jogi kérdésekről. Most még függőben vannak a dolgok, meg lesz a lehetőség arra, hogy szélesebb körű konszenzust alakítsunk ki, hiszen azt a döntést hoztuk meg, hogy a szavazást elhalasztjuk. Tehát a konzultációra lesz lehetőség, és talán még szélesebb konszenzusra tudunk jutni ennek a dossziénak a kapcsán. Most tehát akkor további késlekedés nélkül szeretnék rátérni a következő szavazásra, ami Excel Foss úré, az Európai Unióban a személyes adatok védelmére vonatkozó átfogó megközelítés. Ez tehát az anyag, és most kezdjük a szavazást. Azt javaslom, hogy egy kicsit kezdjük is a módosítókkal. Az egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ügyrendi kérdés parancsoljon, hát nem tudom, hogy blogban szavazhatnánk-e az összes kompromisszumos módosítóról, elnök úr? Mondja Buszuttil úr. Oh, there are more than that. Would you accept? Would you, would you, would you accept? Elfogadná? A blokk szavazást, hogy blokkban szavazzunk eh, a eh, legtöbb módosító kompromisszumos indítványról? Egy kivétel van. A 9-es, a 34-es eh, és a 36-os kompromisszum ezeket a zöldek és a liberálisok nyújtották be. Kirchhoff úr, ennek mi a véleménye? És a 20-as, igen, a 20-as is ide tartozik. Még valaki? 80-as és a 20-as. Akkor szavazunk a kompromisszumos indítványokról blogban, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mindegyiket kivéve azokat, amelyekről most fogunk szavazni. Ez pedig a kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő a 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nos, ezek után 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes, a kulté mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. következő, itt nagyon sok oka fogyottá válik ezzel. Az 53-as talán a következő. Ötvenhármas. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő. Kettes módosító az itré, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő. Melyik maradt? 66-os, nem? 56-os mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük az 56-ost, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 igen, 23 nem, elfogadtuk. Megyünk tovább. A négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatvanhármas és 66-os, 64-es, nem, csak a 63-as, 66-os egyformák mellette ellene tartózkodás. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító az itré mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 75-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Következő, 81-es. Nem, javít az elnök, elnézést, a 8-as kompromisszum először mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 81-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kult mellette 82-est visszavonták. Tehát az ötös kult mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös Juri mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nézzük, hogy melyikről kell még szavazunk. 6 Júri. 6 Júri. Részben, részenként szavazunk első mondatról először. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mondat, ez már okafogyott. Igen, erről nem kell szavaznunk. Hatos módosító itre, második mondat mellette. hatos itre második mondat. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilencven hármas? Nem még először 91-esről mellette, ellene tartózkodás határozottan elutasítottuk. 93-as. 93-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő hetes itre mellette, itre hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 15 imkó mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nos. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas itre? Nem, nem, nem, nem. Először nyolc kult. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük? Nem. Akkor melyik maradt még? kilences itre. A nyolcast ellenőrizzük mégis. Nyolcas kult. Megnyitom az elektronikus szavazást. Nyolcas kult. Megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy a néppártnál egyre többen vannak. Túl sok a néppárt, egyel több, mint kellene. talán még ez sem elég. Talán akkor jön az a plusz, aki már nem kell. Jó, levonunk egyet a néppárti szavazatokból. Akkor hány van? 22 igen, 29 nem, elutasítottuk. Megyünk tovább. Következő kilenc ittre mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17 imkó mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, mert nem volt egyértelmű. Emeljék fel a kollégák a kezüket, máskülönben nem látjuk az eredményt. Tehát szavazunk a 17-esről, IMKO módosítója, megnyitom a szavazást. 17-es IMKO. Lezárom a szavazást. 22 igen, 26 nem, elutasítottuk. Következő 113-as. Mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10 júri mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10 itre, 10 itre mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 imkó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 itre mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es IMKO második mondat. Második mondatról szavazunk, a 19-es IMKO módosítvány. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 126-os. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es kult mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12 itre mellette ellene tartózkodás, Há, ellenőrizzük. 12-es itre ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Mi az eredmény? 24 igen, 22 nem, elfogadtuk. 20-as imkó, fennmaradó szöveg, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő, 13 kult, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21 imkó, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13 júri mellette ellene tartózkodás elutasítottó. Következő. Azt hiszem itt hova is ugrunk innen. 22-es Imko első rész. 22-es módosító Imko 16. oldalon van ez fölül. Hiszem, hogy a legtöbb kapagyottá vált. Egyikről se kell szavazni egészen a 22-es IMCO módosító első részéig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene Azt hiszem, ezt elutasítottuk. A második részt elutasítottuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 15 kult mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 15 Juri mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 15 Itre mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 23 Imkó mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 142-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 146 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, nézzük meg, tehát ellenőrizzük a 146-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 igen, 22 nem arányban elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151-es mellette, 151-es mellette, Stavros, az a te módosítót szavaz. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Következő 152-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 29-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös nem. Nem, elnézést, elnézést. 18 Júri első mondat mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő 155-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19 itre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 júri mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 itre mellette 21 itre nem Júri itre 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő 29 imkó mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő 22 itre második mondat mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 30 imkó mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 23 itre mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk. 33 imkó. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25 itre. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26 júri. Mellette, ellene, tartózkodás, hmm, azt hiszem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát 26-os Júri, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 28 igen, 22 nem arányban elfogadtuk. 26 ittre. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 34 imkó. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 27 itre. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28 itre. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38 imkó. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 40 imkó. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41 imkó. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk és azt hiszem 42-es imkó mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most jönnek a most jön a következő rész. Ellenőrizzük a 42-es, 42-es imkórról megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazunk. 35 igen, 15 nem arányban elfogadtuk látható többséggel. Hát igen, hogy kérdés az, hogy felemelik-e a tisztelt képviselőtársaim a kezüket. Ez szokott a probléma lenni. Most a hivatkozások és preambulum bekezdések következnek. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tart mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Egyes, imkó, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő, 12-es, igen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 17-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő. 27-es, 27-es mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt most elutasítottuk. Ellenőrizzük. Nem? Elutasítottuk, jó. Következő. 32-es. Mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Harminchármas. Harminc as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Az egyetlen, ami még túlélte, a hatos imkó mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. És azt hiszem ez volt az utolsó, amiről még szavaznunk kellett. Nem, még van a 44-es is, tehát 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most szavazunk az egész szövegről, a módosított szövegről. Mellette nem, elnézést elektronikusan ellenőrizzük, tehát mellette Nézzük meg az eredményt. 49 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk. Gratulálunk Axel Foss úrnak. És csak annyit tehetünk, hogy Axel Foss urat alázatosan arra kérjük, hogy nehogy még egyszer ilyen szavazást kelljen lebonyolítanunk. Most pedig még van, még egy szavazásunk van hátra. Mégpedig szavazunk egy javaslatról, aminek a célja, hogy módosítsuk az nagy IT rendszerek üzemeltetésért felelős ügynökség működését a szabadságon, biztonságon, jog érvényesülésén alapuló térségben. Carlos Coelho úr, az előadónk, őt már meghallgattuk, több mint e, egyszer is, többször is már hozzászólt ehhez, de ha most is akar, megteheti. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csak szeretnék köszöntet mondani az összes árnyék előadónak. Sikerült első olvasatban kompromisszumra írni a tanácssal és a bizottsággal. Minden parlamenti módosítást beleértve azt is, hogy ne, ne engedjük meg az interoperabilitást eh, jogi, jogalkotási eljárás nélkül a management boardba a kijelölések kérdésére vonatkozó módosításokat, az eurodakkal kapcsolatos kérésénket is elfogadták, ezért arra kérem a kollégákat, hogy blogban szavazzunk erről a kompromisszumról, annak érdekében, hogy ez a ügynökség mielőbb elkezdhesse a munkáját. Köszönöm szépen, Koeljó úr. Akkor rátérünk a szavazásra. First. Lássunk is hozzá, először is a kompromisszumos szövegről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, kö a, ez alapján a következő módosítók kiestek. Azt hiszem, hogy így kárpótlást kaptunk az előző szavazásért. Köszönjük szépen, Koélő úr! Akkor a módosított szövegről fogunk szavazni, elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom tehát a szavazást, 43 három arányban elfogadtuk ezt az anyagot, gratulálunk Koél úrnak. Még mindig van egy napi rendi pontunk, egy szavazati napi rendi pontunk. A Európai Parlamenti Értékelési Jelentés az adat megtartási irányelvről, a bizottság az adat megőrzési irányelvről, és a bizottság prezentációját fogjuk meghallgatni, de közben az elnök figyelmét fölhívták arra, hogy még egy szavazati pontot be kell fejezni. I thought it was about it. I thought it was about it. Almost. Azt hittem, hogy a vége a szavazásnak. Yes. I'm sorry, but I was, follow, I was following my I was following my voting list, which was missing that part. I'm so. Tehát kimaradt ez a, ez a rész. Akkor szeretném bejelenteni, hogy még mindig van egy szavazati témánk. ami az úti dokumentumokra vonatkozik, határon átnyúló mozgások esetében egy lista összeállítására a téma, és Tanya Fajon a jelentéstevő. Egyetlen egy szavazatra kerül sor a szövegre. A szövegről szavazunk mellette? Elektronikusan? Nem kell. Tehát, akkor ki van mellette, ellene. Elfogadtuk, és most pedig az egész szövegről fogunk szavazni. A jogalkotási állásfoglalásról megnyitom a szavazást elektronikus formában. Closed. Lezárom. Now we got 40 plus, no minus. Unanimity. 40-en támogatták, senki nem volt ellene. Egyöntető a döntés. Gratulálunk Tanya Fajonnak. Bocsánat, és elnézést kérek, hogy kihagytam ezt a szavazást így első körben. Köszönjük szépen a munkáját. Okay, okay. I've been reported. I've been reported. For the last Hölgyeim és uraim, az utolsó napirendi pontunk ma délután. Kérem figyeljenek ide. If I may have your attention. The last point. Tehát a mai délutáni utolsó napirendi pontunk a bizottság jelentése. az értékelő jelentés az adatmegőrzésről szóló irányelvről. Príve úr fog szólni a bizottság részéről 6 órától. Ez pedig azt jelenti, hogy még van egy kis időnk 6 óráig. Ezért azt javaslom, hogy 10 perces szünetet tartsunk. Köszönöm. We thank you, colleagues. We thank you. Kollégák, köszönöm szépen a megértésüket. Your perseverance. Köszönjük a kitartásukat. Hiszen még mindig van egy napi rendi pontunk, ahogyan elmondtuk. bizottság jelentése következik. Üdvözöljük Privé urat, a Home főigazgatóságtól. Az adatmegőrzésről szóló irányelvről fog beszélni. Meg is hagyjuk a szót Privé úrnak, és aztán esetleg egy-két percünk marad még arra, hogy kérdéseket tegyünk föl neki, és meg is adom akkor most a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Várom a kérdéseket az adatmegőrzés témájában. Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy az értékelő jelentésről számot adhatunk, amely az adatmegőrzéséről szóló irányelvvel foglalkozik. Ahogyan önök is tudják, egy hosszas konzultáció eredménye ez a jelentés, statisztikák, esettanulmányok feldolgozása, valamint intenzív konzultációs folyamat eredménye tagállamokkal és más érdekelt felekkel. Nem jogi elemzés ez a jelentés, és nincsenek végkövetkeztetések benne, hogy arra vonatkozó, hogy az irányelv a, megfelele az arányosság elvének. Az irányelv megvizsgáltuk, hogy a gyakorlatban hogyan működik, és hogy szükség van-e annak a módosítására. Aztrom biztos asszony támogatja az adatmegőrzést, úgy gondolja, hogy egy nagyon fontos és hatékony eszköz, az igazságszolgáltatás területén, azonban ez nem jelenti azt, hogy a bizottság elégedett a jelenlegi eszközzel, vagy száz százalékban elégedett lenne azzal. Miért van szükség adatmegőrzés témájában Európai Uniós megközelítésre? Nos, három oka van annak, hogy az Európai Uniónak aktívan szerepet kell vállalni ezen a területen. Először is a bűnügyi eljárások esetében rendelkezésre kell bocsátani az adatokat, és közös szabályok nélkül ezt nem lehet garantálni. Azon tagállamok, amelyek nem ültették át az irányelvet saját jogszabályukban, azon ö, tagállamokban a bűnügyi vizsgálatok akadályba ütköztek, az adatmegőrzés miatt, hiszen az adatokat csak nagyon rövid ideig őrizték meg. Másodszorban a szolgáltatók teljes joggal azt várják, hogy a különböző tagállami szabályok ne nagyon térjenek el egymástól, illetve harmadsorban az állampolgároknak joguk van magas szintű és következetes adatvédelemre, illetve a magánjoghoz való hozzáférésre, a magánélethez való jogra. Ezért az Európai Bizottság szeretné, hogyha ezen három célkitűzésnek eleget tenne az adatmegőrzésre szóró irányelv. Miért kell megreformálni ezt az irányelvet? A legtöbb tagállam elégedett, és a konzultációs folyamat során elmondta, hogy elégedettek a jelenlegi irányelvvel, hiszen rugalmasságot biztosít az adatok kommunikációját illetően, illetve az adatok felhasználását illetően. Azonban vannak olyan tagállamok, amelyek nehézségbe ütköztek az irányelv átültetése során, például a magán élethez való jogra való kihatásai, illetve az adatvédelem miatt. Németország, Csehország, esetében az Alkotmányos Bíróság ellentétes döntéseket hozott, az irányelvel ellentétes döntéssel, döntést hozott, Ciprus és Bulgária esetében is így van, és hat tagállam esetében pedig függőben van a döntés. Az Európai Bíróság a jelenlegi irányelv jogszerűségét szeretné megvizsgálni egy polgári jogi csoport vitte az ügyet az Európai Bíróságra. Meg kell vizsgálni az adatmegőrzési szabályok szükségességét és arányosságát, és meg kell vizsgálni, hogy mennyi játéktere marad az egyes tagállamoknak az irányelv átültetésére, illetve milyen mértékben férhetnek ehhez hozzá rendőri szervek és más rendfenntartó szervek. Ezen kívül a bűnügyi magatartásformák, illetve a kommunikációs technológiák terén történt változásokat is figyelembe kell venni az elmúlt öt évre vonatkozóan, illetve a következő időszakra előrevetíteni ezt. Vannak olyan tagállamok, amelyek Európai Uniós megközelítést szeretnének, eh, egységes SIM-kárdukat szeretnének létrehozni, SIM-kártyákat. Az internet eh, fejlődése, további kihívásokat támaszt majd. Ezért fel kell tenni a kérdést, hogy a jelenlegi adatmegőrzési keret megfelelő-e, kielégítő-e. A bizottság úgy gondolja, hogy a jelenlegi keret formája szükséges. Konzultációt folytattunk az érdekelt felekkel, hogy mérehatóban megvizsgáljuk ezt. Június 8-án a civil társadalom tagjaival a jövőbeli lehetőségekről beszéltük, illetve adatvédelmi hatóságok, rendfenntartó hatás, hatóságokkal is konzultációt fogunk folytatni a következő hetekben. Nézzük, hogy milyen reformot lehet elképzelni az irányelv kapcsán. Nos, hadd mondjam el, hogy az egyik opció maga a status quo, az, hogy meghagyjuk a dolgokat azok jelenlegi formájában, és amikor szabálysértésre kerül sor, akkor ezt megvizsgáljuk. Jó pár tagállam a státuszkód szeretné megtartani, a bizottság azonban úgy gondolja, hogy a magán jog, illetve az adatvédelem tekintetében lehet, hogy nem a státuszkó megtartása a kívánatos. A második opció az, hogy visszavonjuk, hatán kívül helyezzük ezt az irányelvet, és lehetővé tegyük, hogy a tagállamok saját megközelítést alkalmazzanak. A magán jog irányelv 15. cikkeje ezt lehetővé teszi. Azt szeretnénk, hogyha jobb szabványokat lehetne, jobb standardokat ki, lehetne kialakítani az arányosság, területén nem, harmoni- nem arról van szó, hogy harmonizáljunk a harmonizáció kedvéért, hanem inkább arról, hogy hogyan lehetne az iparra, illetve az alapjogra kifejtett hatásokat minimalizálni. Ebből az okból kifolyólag az érdekelt felekkel, önökkel, illetve a tagállamokkal eszmecserét folytatunk az előnyökről, a hátrányokkal, a hatályról, a megtartási időszakokról, illetve az adatvédelmi biztosítékokról a jelenlegi irányelvben. Azonban ha esetleges alternatívákra vonatkozó javaslatokat is szívesen várunk. Még egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Az esetleges változtatásokig a jelenlegi keretet kell alkalmaznunk, és továbbra is együttműködünk a tagállamokkal, meggyőződvén arról, hogy a jelenlegi adatmegőrzés irányelvet megfelelően átültetik saját jogszabályaikba, mivel nagyon fontos, hogy a tagállamok továbbra is statisztikákat szolgáltassanak a tízes cikke értelmében, ezt meg szeretnénk tartani, azonban mérhető bizonyítékra van szükség, bemutatván, hogy az adatmegőrzés milyen hatást váltott ki az adatmegőrzési időszak, például az élet megvédése, vagy pedig egy bűncselekmény felgöngyölítése esetében. Tehát meg kell nézni, hogy az, adatszolgáltatók milyen, milyen mértékű, mennyiségű adatot őriztek meg az adatvédelmi szabályok alapján. A bizottság vizsgálja ezeket a kérdéseket és dolgozik a javaslatán. A nyár során egy hatos, hatástanulmányt fogunk készíteni, az opciókat vázoljuk, ez a vázolt opciók alapján, és nekünk az a meglátásunk, hogy az irányelvet át kell dolgozni, egy kutatást is végzünk, egy felmérést a jelenlegi irányelvről, illetve a jelenlegi adatmegőrzési modellekről az Európai Unió határain belül és azon túl. Tisztelt elnök úr! azok a tagállamok, amelyek még nem ültették át az irányelvet saját jogszabályaikba, itt szabálysértési eljárást fog kezdeményezni a bizottság. Köszönöm, mondja az elnök. Megnyitom a szót a, megnyitom a vitát. First floor goes to Mrs. Intveld. Intveld asszony, a szó? Először. Lehet, hogy Alvaro úrnak kéne először szót adni, hiszen ő volt a jelentéstevő, mondja Intvert azt, hogy nem. Nos, akkor nagyon röviden átfogó megbeszéléseket tartottunk ebben a témában a múlt heti szemináriumon, és azt hiszem, hogy nagyon sokan meglepődtek. Minden kritika ellenére az adatmegőrzés irányelvet érő kritikák ellenére a bizottság Mm, továbbra is azt hajtogatja, hogy mennyire fontos, mennyire hasznos ez, ahelyett, hogy a kritikákra reagálna, és ahelyett, hogy bizonyítékokat szolgáltatna arra vonatkozóan, hogy valóban szükség van erre az irányelvre. Bizonyára, hogyha az összes adatot összegyűjtik az összes állampolgáról, és megelőző házkutatásokat tartanak minden egyes háztartásban, minden hónapban, hát akkor lehet, hogy biztonságosabb lenne a hely, az élet, de hát ez nem igazából igazolhat. A bizottság pedig nem reagál semmilyen kritikára. Az elmúlt években egyetlen egy érvet, okot nem hallottam, amely meggyőző lenne amely arról szólna, hogy ez fontos, erre szükség van, és nem tudom azt sem, hogy a bizottság hogyan reagál az EDPS kritikákra. Nem aktivistáról van szó, hiszen ez az iroda alaposan elemzi az irányelvet, tehát egy kicsit felelősségteljesebb választ szeretnék hallani erre a felvetésre. Álvaro úr, szó. Um, Köszönöm, elnök úr. A bizottság és jó magam, és ez nem titok, eltérő nézeteket vallunk az adatmegőrzésről, és szerintem is át kell dolgozni az irányelvet. Egy-két kérdésem csak lenne csak ez ebben az összefüggésben. A bizottsággal szemben nyilvánvalóan szükség van bizalomra, és a bizottság és a bűnüldöző szervek mindig kihangsúlyozzák, hogy mennyire fontos ez az adatmegőrzés. Nos, tudna a bizottság egyetlen egy határon átnyúló esetet megnevezni, most kivéve az Europol gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyeit, amelyben bebizonyosodott, hogy az adatmegőrzés valóban egy rendkívül fontos és hasznos eszköz volt. Németországban ugyanis nincs semmilyen arra utató, utaló jel, hogy más eredményre jutottak volna a bűnöző szervek az adatok megőrzésével, vagy anélkül. Tehát tudna egyetlen egy olyan európai esetet mondani a bizottság, ami bizonyítja, hogy erre szükség van? A második dolog. Itt van ez az ír kereset az Európai Bíróság előtt, az, hogy az irányelv összeegyeztet-e az alapjogok védelmével, ez a kérdés tárgya informálisan tárgya le a bizottság az elsőfokú bírósággal, hiszen elég kínos dolog lenne, hogyha a bíróság megállapítaná azt, hogy ez az adott megőrzés összességében, ugyanúgy, mint ahogyan ez a helyzet volt a magyar vagy a román alkotmány helyzetével, nem összeegyeztethető az európai alapjogokkal, és hogyha egy nagy jogalkotási munkának eh, ez lenne az eredménye. Értem, nem értem teljesen, a bizottság, hogy a bizottság milyen logika mentén dolgozik, miközben jól tudja, hogy az irányelvnek a felülvizsgálata sor fog kerülni, Németországban is az igazsági minisztérium és az érintett szervek konzultálnak erről. Tudja a bizottság azt, hogy a konzultációs folyamat meddig tart a tagállamokban? Itt a német parlament, a Bundestag az átültetéssel kapcsolatban, ugye először meg kell, hogy alkosson egy belső jogszabályt az irányelv átültetéséről, de közben felülvizsgálják az irányelvet, és akkor megint más jogszabályra van szükség szükség. És közben itt a veszély, hogy szerződésszegés miatti eljárást indít a bizottság tagállamok ellen. Elnézést, hogy kicsit későn érkeztem, nem hallottam, hogy a bizottság beszélt-e a quick freeze, azaz a gyors adatmegőrzés és általában az adatmegőrzés kombinációjáról, ami szintén egy lehetséges alternatíva lehet a revízió felülvizsgálat számára. A kérdésem még az, hogy a bizottság az adatmegezés kapcsán hajlandó-e részt venni plenáris vitában a parlamentben? Azt hiszem, hogy más a helyzet, mint 2005-ben, amikor ugyanerről a témáról már vitáztunk. A felülvizsgálat kapcsán is a plenáris ülésen egy vitát kellene lefolytatni, az elnökök értekezlete, gondolom ezt a gondolatot majd felkarolja, és elnézést, hogy ilyen túl hosszasan beszélek, de kérdezem még, hogy a bizottságnak mi a véleménye arról, ahogyan Görögország átülteti az adatmegőrzési irányelvet? A Görögországban az adatokat ugyanis csak Görögországban tárolják, ez összeegyeztethető az irányelvel, vagy pedig az a vélemény a bizottságnak, hogy megsérül ezzel az irányelv. Köszönöm a türelmüket. Danke. Köszönöm szépen. Álvaro úr, felegyeztem, amit mondott, de kérem, hogy küldjön nekem egy e-mailt is eh, azokról a javaslatokról, amelyeket az előbb hallottunk öntől, hogy megfelelően tudjuk eljutatni ezt a javaslatot az elnökök értekezletéhez. Fossz úr, következik. Köszönöm szépen. Eh, egy kérdésem van ugyanabban az irányban, mint eh, Alexander Alvaro kérdése. Németország, vagy a többi állam most egy törvényt kell, hogy mégis megalkosson az adatmegezésre, miközben valami teljesen más készül. Még egy kérdésem van, nem tudom, hogy erre tud-e válaszolni, de ez a három alkotmánybíróság, amiről említést tett, hasonlóan értékeli -e az adatmegőrzés kérdéskörét. És vannak -e tapasztalati bizonyítékok, aminek alapján meg tudnánk mondani, hogy milyen időtartam ennek kívánatos egy ilyen adatmegőrzéshez. Néha vannak olyan információk, miszerint három hónap után tulajdonképpen már törölni lehetne, mert utána már bűnüldözési célokra nem nagyon használható fel. Tehát van-e valamilyen tapasztalat, vannak-e valamilyen bizonyítékok arra nézve, hogy mi lenne a legoptimálisabb időtartam? Köszönöm. Kirchhoff úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Két kérdést szeretnék felvetni. Az első az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyunkkal függ össze, illetve hogy az USA, illetve mi hogyan tárgyalunk. Ugye nyilván ez a nyelv, tárgyas nyelve az angol, de igazából engem az érdekelne, hogy amit mondunk, hogyha például kijelentjük, hogy az egyének adatait nézni kell, vagy személyes biztonság kérdése, azonos nyelven beszélünk, ugyanazon a nyelven beszélünk, mint az amerikaiak. Mi eh, elég sokat foglalkoztunk ezzel, és úgy tűnt, hogy az Atlanti óceán egyik eh, partján sem értik igazán pontosan, hogy itt miről van szó. De a kérdés az, hogy elég eh, kompatibilitás a tárgyalásokhoz jelenleg és az Egyesült Államoknak mi a hozzáállása, ezt szeretném tudni. Másodszorban Beszélt arról, hogy az adatokat meg kell őrizni. A kollégák eh, már említették, hogy itt az időtartam kérdése, a megőrzés időtartama nagyon fontos. Persze tudom, hogy nem az, nem az, az egyetlen kritérium, de engem most az, ez, eh, az is érdekelne az időtartam mellett, hogy az információ tartalmát is eh, megőrzik-e milyen biztosítékok vannak, milyen garanciák ezzel az információtartalommal, illetve a felhasználásával és a hozzávaló hozzáféréssel összefüggésben. Ez jobban érdekel, mint az megőrzés időtartama. És érdekelne, hogy mit gondol azokról a javaslatokról, amelyeket eddig előterjesztettek. Ezek megfelelőek az emberek védelmének a szempontjából? Albrecht úr. Köszönöm szépen. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy az adatmegőrzés értékelés jelentését nagy figyelemmel olvastam, és teljesen egyértelműen az volt a következtetés, hogy sok mindenféle siklott az adatmegőrzéssel kapcsolatban. Elsietett volt a jogalkotási eljárás, talán ez is hiba volt, és hogyha elgondolkozunk azon, hogy, tehát itt most csak a pénzügyi szempontra gondolok, hogy mennyi pénzt bekerült az internetes szolgáltatók mennyi pénzt költöttek arra, hogy az EU tagállamok átülthethessék ezt az irányelvet. Németországban azt hiszem 300 millió eurót kellett investálni, és az, hát ahhoz, hogy az első belső jogszabály, tüntetési jogszabály megszülessen, illetve ennek a következményeképpen. Tehát ezek pénzek ismeretében nagyon ködös eh, sok minden, és most az értékelési jelentésbe válik világosá, hogy ezek az intézkedések eh, abban a formában, hogy az irányelben ezeket elfogadtuk, eh, értelmetlenek, nem segítik elő a hatékony bűnöldözést, és nem lehet megfelelően világos és egyértelmű elveket alkalmazni. A tagállamok eltérően ültették át az irányelvet, és ez is világossá teszi, hogy nincs egységes mérce annak meghatározására, hogy mennyire szükségesek és arányosak ezek a rendelkezések. Szeretnék utalni a jogi keretfeltételekre is. Már hallottuk, hogy volt több alkotmánybíróság elutasította eh, az irányelvet, vagy az azt átültető belső jogszabályt, vagy pedig magát az irányelvet nyilvánították eh, végrehajthatatlanná, vagy nem elfogadhatóvá. A rendelkezésre álló dokumentumok, ugye egyrészt az alapjogi karta, azután a tagalamok alkotmányai és az Európai Emberjogi Konvenció, valamint a Strasburgi Emberjogi Bíróság esetjoga. Nos, ez, ezeket eddig is ismertük, újra és újra hivatkozunk ezekre a dokumentumokra. Szerintem most eljött az ideje annak, hogy az Európai Bizottság is vegye tudomásul a meglévő döntésgyakorlatot, az esetjogot, és tartsa magát ezekhez a keretekhez. Szerintem most az Európai Bizottság feladata az, hogy ezeket a kereteket koherensen töltse ki az Európai Unióban. Az európai polgárok, az emberek, a távközlési szolgáltatók ügyfelei nem várhatnak évekig, amíg például az Európai Bíróság egyértelmű döntést hoz és garantálja a jogbiztonságot a számukra, a jogaik érvényesítését. Ez így nem elfogadható. Ezért az a kérdésem, mikor számíthatunk arra, hogy megszületik a felülvizsgálatra vonatkozó bizottsági javaslat. Azt hiszem, hogy nagyon aktívan részt veszünk majd ebben a munkában. Koratza Bild asszony. Was a little surprised to hear the, the Köszönöm szépen, elnök úr, meglepődtem. Meglepődve hallottam, hogy az egyik opció az a status quo. A szabálysértési eljárás folytatódik, és gyakorlatilag ugyanazt mondják egyszerre, hát ez nekem ugyanezt a két dolgot mondja, az ellentmondásos számomra. Vannak olyan országok, amelyek ezt az irányelvet nem ültették át a parlamenti demokratikus szavazás eredményeképpen. És több különböző országból jön az üzenet, a, az alkotmánybíróságok, a parlamentek, a közvélemény, ezt az üzenetet közvetíti, hogy komoly aggályok vannak az adatvédelemmel kapcsolatban, a személyes adatok védelmével kapcsolatban, illetve arról, hogy nem arányos az adatok tárolása, és például a két év, hat év, van, aki hosszabb időt szeretne, van, aki rövidebb időt szeretne, ez is vitatott kérdés. Volt olyan kritika, hogy nem komoly bűncselekmények kapcsán használják ezeket a hatásköröket, de minden azt mutatja, hogy itt van valami fajta sürgősség, tehát a sürgősen lépni kellene. bizony bizottságtól valami javaslatot várunk arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánják felülvizsgálni a jelenlegi irányelvet, hogy az általam, általánosságban most gyorsan leírt aggályok kihívásokra tudjanak válaszolni, mert egyébként elég következetlen az önök lépése, hiszen folytatják ezt a hivatalos eljárást, a szabálysértési eljárást, amit értem, hogy le kell folytatni, de a második dolog pedig az, hogy reagálni kell valahogy a demokratikus módon kifejezett aggályokra különböző országokban. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, Latford asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Hát, most, hogy mondjam, jó nagy káoszban vagyunk. Hat évvel ezelőtt kezdődött. Ez most milyen helyzet alakult ki? Azt hiszem, hogy tudományos szemináriumok tanulmányozhatnak ezt. Ez nem a bizottság hibája azért, de az irányelv az csak korlátos jogbiztonságot teremt az Európai Unión belül olyan szolgáltatást nyújtok számára, akik több mint egy tagállamban vannak jelen, a tagállamok, az állampolgárok adatait több mint egy tagállamban tárolhatják. Tehát ez korlátos jogbiztonság. Itt az értékelő jelentésből idézek, most egy kicsit arrébb lapozok. A következő. A tagállamok mozgástere elég nagy. A irányelv 51-es cikke alapján, és gyakorlatilag ez az irányelv átültetését igen problémásá teszi hiszen a tagállamok mozgás szabadsága olyan nagy. Hát ebből az esetben nem tudom, hogy hogy lehet szabálysértési eljárást indítani. Azt hiszem, nem lehetne jobb példát mutatni arra, hogy hogyan ne készítsünk jogszabályokat. Körk Hoppur nagyra fogja most azt értékelni, amit mondok. Van egy hasonló eset tanulmány, a veszélyes kutyákra vonatkozó törvény. Mindenki nálunk arról azt mondja, hogy csak ezt meg ne ismételjük, mert ez egy akkora fiaskó volt. Egy, persze létezik ez a probléma, tehát a veszélyes kutyák azok nyilván léteznek, Ó, ön volt a miniszter? jó elnézést kérek, mondja Látford asszony. Teljes mértékben elfelejtettem, bocsánatot kérek. Elnézést kérek, hogy felhoztam ezt a témát, de hát ettől függetlenül azt hiszem be kell ismerje, hogy erre állandóan hivatkoznak, és erre úgy hivatkoznak olyan törvényként, mint ami elkerülendő. Nem fogom ásni magam alatt ezt a gödröt, amit most elkezdtem, de mindegy, tehát a, az adatmegőzésről szóró irányelv az gyakorlatilag a az Egyesült Királyság veszélyes kutyákra szóló törvényének a megfelelője. Tehát az akkori brit kormány volt az elnökségben, és reagált, a, ugyanúgy, mint a 2005. júliusi londoni bombázásokra. Mi volt itt a probléma? Nagyon gyorsan nyomták át ezt az egészet, politikai motivációja volt, senki nem elemezte ezt ki alaposan, nem gondolta ezt át, és a, ebben a parlamentben ugye a két legnagyobb csoport állt itt szemben, Álvaro azt hiszem egyetért velem ott hátul. Hát őszintén szólva, hogy a 95-ös cikket, az e- egységes piaci jogalapot a bíróság hogy tartotta fenn, hát nem tudom, ez a cikk ez azt mondja, hogy ugye a cél az az volt, hogy az adatokat a súlyos bűncselekmények leküzdésére, vagy ennek céljából őrzik meg. Ráadásul az irányelv nem szabályozza az adatokhoz való hozzáférést, vagy azok felhasználását, vagy az adatok cseréjét, hát ezért aztán egyáltalán nincs semmilyen jogbiztonság a szolgáltatóknak sem, az állampolgároknak sem, tehát hatalmas a káosz. A bizottság hozott minket ebbe a helyzetbe, úgyhogy most akkor a bizottság oldja fel ezt a problémát ilyen az élet. Én nem tudom, hogy önök hogy tudják megoldani, hát érdek lesz majd például az ír ügy végkifejletét megnézni az Európai Bíróságon. Persze az olyanok, mint én, könnyen mondják azt, hogy valamit tenni kell, de hát szerintem legalább ebben egyetérthetünk, hogy itt aztán valamit tenni kell. Innen ebből a helyzetből ki kéne jutni, megvan ugye az, hogy hol kellene lennünk. A cégek, tehát a társaságok érdeke ez, illetve a mi érdekünk, mint ezeknek a társaságoknak az ügyfelei. Köszönöm, és az eszmecsere utolsó részeként ugye a bizottság bevezetője után, visszaadom a szót Pribe úrnak. Lezáró megjegyzésekhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Be kell, hogy bajom, hogy én nagyon félek a kutyáktól. This law is very bad if it is only limited to big dogs. És nagyon sajnálom, hogyha mondjuk egy ilyen szabály csak a nagy kutyákra vonatkozna, mert a kicsik is lehetnek veszélyesek, nem mindegy, hát a bizottság hajlandó nagyon szívesen tanul az összes hibából, amit elkövetett, hogy elkerüljük a hasonló hibákat a megreformált irányelvel kapcsolatban. Nos, de hát azért akkor hadd próbáljak meg itt reagálni a felvetésekre. Igen, valóban hosszú ideig készült ez a jelentés, és a bizottság arra a következtetésre jutott, amivel nem kötelező egyetérteni, hogy ugye nagyon sok eszmecsere zajlott, tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy ez egy hasznos eszköz. Nemrégiben hallottam egy konferencián, hogy nagyon diplomatikus a megfogalmazás, hát az igaz, nincsenek itt radikális kijelentések, hogy ez most kiváló, vagy nagyon rossz, vagy ilyesmi, tehát megpróbáltunk szándékosan így fogalmazni. És kérek mindenkit, hogy tartsa észben, lehet, hogy ezzel foglalkoznak, vagy sem, hogy magas szintű eszmecserék folytak a tanácsban, az volt a benyomásunk, hogy most minősített többség lenne ennek az irányelvnek a módosítása ellen. Ezt csak azért mondom, hogy emlékezzünk, hogy a tagállamok nézőpontja azért eltérő. Úgy gondoltuk, hogy a jelentés figyelembe vette ennek a nagyon nehéz dossziénak a valamennyi aspektusát, úgyhogy nem mondhatom, hogy mi csak itt ignoráltunk bizonyos megjegyzéseket, illetve azt a beszédet, amit a decemberi konferencián vagy szemináriumon hallottunk az EDPS képviselőjétől. Nagyon szívesen sorolok fel eseteket, hogyha konkrét példákat sorolok fel, akkor időnként leállítanak, hogy túl sok ez, na de hát mindegy, ezt mondjuk ellenőrizni kell, nem vagyok benne biztos, hogy azt mondjuk, hogy ez az eszköz csak akkor lenne, hogy ez az eszköz csak akkor lenne hasznos, hogyha konkrét esetekre használjuk, lehet, hogy harmonizálni kellene adatvételmi célra, akkor is, hogyha a tagállamok belső ügyeit érinti. De ezt most ebben nem vagyok egészen biztos, még ellenőrizni kell, nem tudom, hogy hogyan fogalmazott a jelentés erről. Aztán az a gondolat, hogy a bírósággal informálisan konzultáljunk, mielőtt oda jut egy ügy, hát őszintén szólva, én korábban bíró voltam, ezt nem igazán ajánlanám, én nem venném figyelembe. Például a bíróságot nem tartanám túl komoly bíróságnak, hogyha ebbe belemennének. Aztán ugye a már folyamatban lévő szabálysvétési eljárásokról. Igen, igen, ezt értem, amit mond, és elfogadom, hogy valamit javítani kell a jelenlegi jogszabályon. De persze először el kell jutnunk odáig, hogy a jogalkotóhoz kerüljön ez a dosszié, és nem szeretnénk kitenni magunkat azoknak a kritikáknak, amiket már korábban megkaptunk, hogy sietettünk valamit. Tehát megvoltak a konzultációk, ahogy említettem, és a megfelelő hatástanulmányt is el fogjuk készíteni, és ez hát egy picit gyorsítható, de azért időt igényel. Másfelől a bizottság nem gondolja azt, hogy megengedheti magának, hogy hip-hop leállíthat szabálysértési eljárásokat azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem ültették át az érintett jogszabályt. Tehát ez nem lenne helyes eljárás, és nem lenne tisztességes azokkal a tagállamokkal szemben sem, amelyek több évvel ezelőtt átültették az érintett jogszabályt. Hogyha a mostan irányelvet megnézzük, és megnézzük az értékelés utolsó lapját, utolsó oldalát, azt hiszem itt elég jó, világosan le van írva, hogy milyen irányban zajlanak a dolgok, akkor azt hiszem, hogy a jelenlegi irányelv átültetése igenis megoldható intelligens módon. Ezt meg lehet oldani oly módon, hogy egy tagállamnak ne kelljen újra újabb jogszabályalkotási folyamatot indítania, hogyha az irányelvet módosítják. Nem zárom ki, hogy, ez, hogy erre nem lesz szükség, de azért azt nem mondhatjuk, hogy azok, akik még nem ültették át, azt hagyják ezt most egyelőre tegyék félre. Németországról se feledkezzünk meg, ott az alkotmánybíróság nagyon világosan, explicite megfogalmazta, hogy nem kritizálja az irányelvet, és másfelől pedig, hogy lát lehetőséget ennek az átültetésére a német alkotmányos normáknak megfelelően. Nagyon alaposan megnéztük az Alkotmánybíróság határozatát, és mondjuk nyilván nem lehet össz, általánosakban ezt összehasonlítani, mert a sajátságoktól is függ, meg a szükségességről is szól, és így tovább, de azért ez mérvadó. Figyelembe fogjuk tehát venni az alkotmánybíróságok határozatait, amennyiben azok relevánsak az a jogszabályokra nézve, mert nem minden releváns ezekből. A jogalap, igen, értem a hezitálást. Ez az egyetlen kérdés egyébként, amelyet végre az Európai Bíróság most tisztázott. Úgyhogy a 95-ös cikk jogalap voltáról az Európai Bíróság véleményt nyilvánított. Elnök úr, értem, hogy ön siet, Ah, volt még egy kérdés. Igen, hogy a bizottság most akkor javaslatot tesz. Hát én nem mondhatok itt konkrét dátumokat, nagyon intenzíven dolgozunk ezen, de hogy a konzultációk lezárultával a hatástanulmány pontosan mennyi időt fog tartani, azt nem tudom. Hát nyilván néhány hónapot, de pontosan nem tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök úr. Akkor most azt hiszem ennyi. Legalább a aktuális helyzetről, az ügyállásáról tájékozódtunk, és most, hogy ezt elmondtam, akkor lezárom ezt az ülést, és holnap 9 órakor folytatjuk. Holnap reggel 9 órakor folytatjuk. Köszönöm mindenkinek a munkát.